Uh, Kedves kollégák, egy információval kezdeném, hogy mit döntöttek tegnap a koordinátorok, és pedig a saját kezdeményezésű jelentésről. Úgy döntöttünk, hogy várunk még néhány napot, és bevárjuk a többi frakció véleményét. Tehát a szakbizottságok delegációjával megegyeztünk, tehát Svédországi Szardinia tekintetében, azonban a delegáció, a bulgár és berlini delegáció tekintetében még nem volt időpont. Tehát itt a néppárton és a szocialistákon múlik, hogy minél hamarabb megállapodjanak az időpontokba, hiszen eh, informálnom kell a szakbizottságok elnökeinek a konferenciát a lehető leghamarabb. A saját megbeszéléseim alapján, Almúnia biztossal folytatott megbeszélésem alapján szeretném meghívni a februári ülésünkre Almunia és Hán biztosokat, hogy a 2011-2020-as periódusról beszéljünk. Abban állapodtunk meg, hogy a Nikolas Martin urat a DG regiótól, és Kopman igazgatót a versenyügyi főigazgatóságtól hívjuk meg. Ezen kívül előkészítjük a témáról a szóbeli kérdésünket, amelyet a bizottsághoz intézünk, és akkor utána ezt kiegészítjük majd a frakciók kérdéseivel. Ezen kívül megállapodtunk abban is, hogy a néppárt kezdeményezéséről is tárgyalunk, tehát szóbeli kérdést szeretnénk majd a bizottsághoz intézni, és ismét javaslatokat várunk a frakcióktól amellé, amit a néppárt már benyújtott. Ezek a koordinátorok döntései, amit tegnap elfogadtunk. Most az első napirendi pontunk, Jan Olbricht jelentése, címe az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Növekedés és Munkahelyteremtés Szolgáló Beruházás címet viselő célkitűzésről szóló egyedi rendelkezések, valamint az 1080 per 2006-os EK rendelet hatályon kívül helyezése. Tehát most megkérném Jant, hogy tartsa meg prezentációját. So you can come here. Igen, kijöhetsz. Could somebody activate... Valaki esetleg be tudna kapcsolni a mikrofonját, vagy aktiválni? In, in case you are, it's working here. Itt működik. Ah, yeah. Hello? Yes, it's right. Működik, működik. Csak néhány információ a trilógusról. A regionális fejlesztési alap. Tehát néhány elem befolyásolja itt a döntéshozatalt. Tegnap is szó volt róla, Nisztelrooy úr. Um, uh, uh, Nisztelrooy úr említette a problémát. Tehát itt igazából a partnerségi szerződés egyik eleme, egyik fő tartalmi eleme a városi elem, főleg a fenntartható városi akciók. Az eredeti anyagban szerepelt városok listája is, amelyeket a tagállamok javasoltak a fenntartható városi akciókra. A parlamentnek volt egy olyan javaslata, hogy ezek ne szerepeljenek a partnerségi megállapodásban, illetve szerződésben, hanem sokkal inkább a kritériumokat sorolják fel. hogy miknek, milyen feltételeknek kell a tagállamoknak megfelelniük. Hogy ezek alapján állítsanak össze a jövőben egy város listát. Az általános szabályokban számukra lehetséges volt a trilógusban ezt a döntést követni, és hogy tisztázzuk itt a városi elemet. A bizottság eredetileg azt javasolta, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap 5%-át válasszák külön, és ezt az 5%-ot pedig a fenntartató városi fejlődésre szánják. Nagyon fontos volt a trilógusban kideríteni, hogy mi ennek a 5%-nak a célja. Több magyarázatot is találtunk, Az első az, hogy újfajta lépéseket, meg, integrált megközelítést szorgalmazzunk, és hogy javasoljuk a tagállamoknak, hogy funkcionális városi területeket nevezzenek meg. Adjuk meg a lehetőséget, hogy 7 éves programot készítsenek elő. Másodszorban, ami nagyon fontos a bizottság számára, és a mi számunkra is, hogy a városi térségek testületei is részt vállaljanak a programokban. Emlékezhetnék arra, hogy a partnerségi megalapodásban 5% szerepel, és a szabályok, a kritériumok is megvannak, hogy mi alapján lehet ilyen térségeket azonosítani. Ezután azt kell megbeszélni, hogy milyen módszerrel különítsük el ezt az 5%-ot. Tehát itt van a híres ITI. Ezek kötelezőek ebben az 5%-ban, fakultatív a városi hatóságok számára, hogy IT-t használnak, vagy nem. Most nézzük meg, hogy mi a helyzet a de delegációkkal. A trilógus során megpróbálunk városi térségeket azonosítani, amelyek megkapják az 5%-ot különféle módszerek alapján, és ami nagyon nehéz, az az, hogy a trilógus után a delegációk problémáját is meg kell tárgyalnunk, hiszen a delegációk is mi megállapodunk, hogy mi a hozzáadott érték. A hozzáadott érték az, hogy egy bizonyos mandátumot is kapnak a városi térségek, városi hatóságok. Tehát a az adott helyzetben néhány tagállam tiltakozik, hiszen eh, néhány tagállam még nincsen eh, olyan helyzetben, hogy a városi hatóságoknak megfelelő mandátumot adjon, hogy részt vállaljon a programban. Ezzel a problémával szembesülünk tehát, de van egy általánosabb kérdés is, hogyha ezt az 5%-ot szeretnénk fenntartani, akkor ez eh, hozzáadott érték-e. Hiszen ez az 5% valami új, és amit szeretnék aláhúzni az az, hogy a polgárok és a szomszédok között hozunk létre együttműködést, tehát a városi és a vidéki térség között. Emlékezzünk a Rurbán akcióra, amely a városi és a vidéki akció összevonása. Tehát 5%-ról van szó, és a tanács döntése lesz, hogy mi legyen a delegációval, a mandátummal. Ezen kívül számos ellentmondást is jeleztek eh, a városi hatóságok az úgynevezett városi platform tekintetében azok a városok, amelyek innovatív akcióba lépnek, tiltakoztak, és azt mondták, hogy nincs szükség új platformra. De miután tisztáztuk a helyzetet, elmondtuk, hogy a platform igazából csak ismeret csere céljából került kialak, kiításra. Tehát itt az 5% érdekében. Sokan nehéz, nehezebb visszajelzést kapni. Ezt az 5%-ot igazából kísérleti projektként használnánk, és kell egy platform, hogy meg tudjuk tárgyalni, hogy milyen eredményei vannak ennek a kísérleti projektnek. Tehát szeretnénk fenntartani a városi platformot, de csak azok számára, akik részt vesznek az innovatív akciókban. Ezt a bizottság javasolta 0,2%-kal európai szinten. A tárgyalások alatt támogattuk ezt az elképzelést. Ez a 0,2% mini programokra van a városok számára. És úgy gondolom, hogy 0,2 százalék az intelligens városokra jut. Ahogy már említettem, ebben a részben, itt a hetes cikkben látszik ez a probléma, tehát a delegálás szintje. A második elem, amelyet megtárgyaltunk, és még nem sikerült a végére jutnunk, az egy eszmecsere volt a trilógus három része között. Hogy hol vannak a befektetési prioritások? Most megvannak a tematikus célkitűzések, ezeket pedig az általános szabályokban szabályozzák. Tehát itt a Európai Regionális Fejlesztési Alapból ki kell derítenünk, hogy a kevésbé fejlett régiók, átmeneti régiók és fejlett régiók számára mennyi jusson. És a trilógus ezzel nem foglalkozott. Volt eszmecsere, de döntés nem született. Hiszen a tanács azt mondta, hogy ezt az általános szabályokba kell szabályozni. A tematikus célkitűzéseket és a befektetési prioritásokat is meg kell szabni. Hát, hogyha megvannak a konkrét befektetési prioritások, akkor ez a válasz arra, hogy mit lehet tenni konkrét befektetési prioritásként. Nem tudom, hogy itt most az összes befektetési prioritást meg kell említenem. Néhány javaslatunkkal egyet ért a tanács és a bizottság, de az a javaslat, hogy a szövegen dolgozzunk többet. Néhány pontban megállapodunk, azonban van egy olyan vélemény is, hogy tegyünk hozzá még egy pontot. Tehát nagy különbségek nincsenek. A másik elem, amiről szólnék, a legnagyobb változás az, hogy a városi mobilitást a hetes célkitűzésből átvisszük a négyesbe, ahol az alacsony kibocsátásról van szó. Tehát itt a közlekedés a négyesből átvisszük, a hetesből átvisszük a négyesbe. De nem az egész közlekedést, de legalább a városi mobilitást. Át kellene vinni a hetesből a négyesbe, és ebben a tanács is, és a bizottság is egyetért. Amit mi képviselünk, és amiért küzdünk, emlékeztetnék arra, hogy tegnap az intelligens specializációról beszéltünk, a kreatív iparokról, In fact, we are fighting. Tehát amiért mi küzdünk, az az, hogy bekerüljenek a szövegbe a kreatív iparok. Az e-kultúra, és így tovább. The difference, diff- a különbség az, hogy a bizottság és a tanács arra vár, hogy eh, legyen egy akció lista. De azonban ez a kérdés fennmarad. Tehát mik a befektetési prioritások? Akció, vagy akciólista, vagy keret? A bizottság javaslata az, hogy itt konkrét cselekvési lista legyen. Mi úgy gondoljuk, hogy legyen egy ilyen, cselekvési list, és ne hagyjunk ki semmit, mert túl késő lesz. Tehát vagy nagyon általánosan tartjuk, hogy minden benne legyen, vagy a bizottság ajánlását követjük, hogy konkrétabbak legyünk. De milyen konkrét szintre juthatunk el? És ez a vita jellege. Most akkor átérek a Horizont 2020-ra. A bizottság, eh, tehát ez egy horizontális elem az összes befektetési prioritás számára. Ezeket pedig a preambulumban kell megnevezni. A jogi kérdés az, hogy mi legyen a preambulum bekezdésben. Ez eh, jogilag fontos, vagy ez eh, igazából csak egy bevezető? Tehát ezt jogi szempontból kell tisztázni. De úgy gondolom, hogy hogyha valamit beteszünk, befektetési prioritásként az erősebb. És itt néhány elemet szeretnék kiragadni. A kó generáció amiben megállapodtunk. De szerintem ennek konkrétabbnak kell lenni. Hiszen itt a kohéziós alapok kiegészítő szerepet játszanak. És itt például a házak fűtéséről van szó. Vagy nézzük a, a lakhatás problémáját. Tudjuk a múltból, hogy ha nem konkrét, akkor nem lesz belőle semmi. Éppen ezért preferáljuk uh, itt a magán és állami lakáspolitikát. Számos országban a lakást igazából csak az állami lakáspolitikára értik. Itt viszont a magán és az állami lakáspolitikára utalunk. Tehát középületek, történelmi épületek, tehát régi és új épületek. De emlékeztetnék rá, hogy az energiahatékonysági irányelvben amely ugyanebben az Európai Unióban született, beletartozik ebbe a történelmi épületek jelensége is. Nagyon fontosak a történelmi épületek, akkor miért nem kerülnek be a rendeletbe? Gondolhatjuk, hogy nem szükséges, de az energiahatékonysági irányelvben úgy döntöttek, hogy ezt kövessük. Hogyan oldható meg a történelmi épületek energiahatékonysága? Nem túl egyszerű. De a szakértők azt mondják, hogy könnyebb őket szigetelni, mint az új épületeket. Tehát jobban felkészültek az energiahatékonyságra, mint a, az újak. Hát nem akarok itt több részletben elveszni, de meg kell tartanunk ugyanezt a tartalmat több helyen és megpróbálunk minden elemet bent tartani, de a szöveg nem ugyanaz lesz, mint amire mandátumunk van. Más lesz a struktúrája, de ugyanebben a kontextusban mozgunk, és szerintem jó úton vagyunk. Tehát pillanatilag így áll a helyzet. A következő megbeszélés január 21-én lesz. Problem of delegation. És az, a befektetési prioritásokról szeretnénk beszélni, és mutatókról. Mi nem akarunk a rendeletbe mutatókat bevenni. Hiszen pillanatnyilag ezek összefonódnak. a rendelettel. Szerintem a parlamentben kellene itt technikailag kidolgozni mutatókat, és ezek ne legyenek jogi jellegűek. Tudom, hogy a bizottság álláspontja itt szigorú lesz, mutatókat akar majd, hogy a tagállamokat ezzel befolyásolja. Általánosan kijelentette, hogy, hogy nagyon jó az együttműködés a trilógusban, Szorosan együttműködünk a bizottsággal, jól értjük egymást, megtesszük, amit tehetünk, hogy minden elemet tisztázzunk, hogy könnyebben lássunk, hogy a haszonélvezőknek is érthetőbb legyen az anyag. Párhuzamosan folytatjuk a trilógus az általános rendelkezésekről is. Köszönöm szépen. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig az árnyék előadókhoz fordulok. Kerstin Westphal nincs jelen, de helyettesíti valaki, ugye? Köszönöm szépen, köszönöm szépen az előadónak, hogy bemutatta. Igazából nincsen semmi kifogásunk. A tárgyalások jól haladtak, és a mandátumunkat pedig betöltjük, amelyet a parlamenttől, a szakbizottságtól kaptunk. Tehát nyilván még itt a városi platformokról még sok szó fog majd esni. A frakcióm eléggé szkeptikus volt a bizottság által bemutatott platform miatt, és igazából ez a platform azt szolgálná, hogy a legjobb gyakorlatokat kicseréljük. De természetesen, hogyha ez pénzzel is összefonódik, akkor az már bonyolultabb lesz. Ami itt a befektetési prioritásokra vonatkozik, ez egy nagy kérdés. És eh, a rendeletben, és eh, el kell gondolkozni azon, hogy a parlamentnek eh, mi a véleménye a rendelet tervezetben, és a bele tegyük-e a regionális fejlesztési alapok rendeletébe. Azonban a tartalom tekintetében igazából semmi megjegyzésünk nincsen, a frakciónkban nagyon elégedettek vagyunk. Thank you. Köszönöm szépen. Cornelia Ernst szeretné ezt kiegészíteni? Igen, köszönöm. Köszönöm szépen az előadónak is. Nem egy könnyű feladat ezekkel a dolgokkal foglalkozni, hogyha az alaprendeletről is tárgyalások folynak ezzel párhuzamosan. Abban egyetértek vele, hogy itt folyamatosan egyeztetni kell, látni kell, hogy alakulnak ott a tárgyalások, milyen hatással van az a mi rendeletünkre. Ami pedig a városi fejlesztéssel kapcsolatos problémát illeti, itt a megközelítésben is osztozunk ahol kételkedek, az a platform. Ez elejétől fogva így volt nálam. Nem nagyon voltam elragadtatva a platformtól, inkább a régiók bizottságával foglalkoztam volna, és ott egy albizottságot létrehozni és az előttem szóló kollégához hasonlóan a finanszírozásban vannak nehézségek, de ha már így alakulnak a dolgok, akkor a raportőr pozíciója támogatandó, hogy többletértéket kell kialakítani. Tényleg, és ezt nyugodtan meg kell beszélnünk. Több eredménynek kell kijönnie ebből, és támogatást kell szerezni azoktól is, akik szeptikusak ebben a kérdésben. Tehát ez egy olyan terület, ahol itt léphetünk a beruházási prioritások, világos, hogy ott problémák lesznek, ott vita lesz még egyszer szeretném elmondani, hogy azok a pontok, amelyek számunkra annyira fontosak voltak a vita során, új aspektusok, kultúra, kreatív gazdálkodás, gazdaság, e-culture, stb. Itt emellett nekünk ki kéne tartani szerintem, keménynek kell maradnunk. Rugalmasság kérdésében is támogatom az előadót ebben a kérdésben látni kell, hogy a tárgyalások hogyan alakulnak, itt ügyesnek is kell lenni, ami a lakásokat illeti, a történelmi épületeket ide be kell vonni. Az energiahatékonyság az vonatkozik ezekre is nyilvánvaló, és hát a hatások is természetesen negatívak, ha nem sikerül energiahatékonyan kialakítani őket, attól a hatás még negatív, itt nem lehet ezt a különbségtételt megtenni hogyha a hó nem csap le ránk még egyszer, akkor legközelebb a következő fordulóban újra tárgyalhatunk együtt, és örülök, hogy részt vettek ebben a munkában, eddig örülök. Köszönöm szépen. Nem tudom, szeretne valaki még hozzászólni? Lambert van Nistelrooy. azt gondolom, hogy a tegnapi vita után, ahol azt néztük meg, hogy az általános rendelettel kapcsolatos vita hogyan alakul, az európai beruházási fejlesztési alap, azt gondolom, itt már rámutattam arra, hogy hogyan képzelem ezt a tematikus célok esetében Számomra világos, hogy hol is tartunk. Városi mobilitást akarunk, nem hogy mi látjuk. Nem csak a puszta infrastruktúráról beszélünk, hanem egy új megközelítést szeretnénk. Az a mobilitás a lényeg. Ez a CO2-ben annyira benne van, és egyéb szennyezésekben itt valaminek történnie kell ez közvetlen kapcsolatban van a városi mobilitás a CO2-vel, a széndiokszid kibocsátással. Itt most nem csak az infrastruktúra fejlesztésről van szó, itt a négyes számú tematikus cél kapcsán. Konkrét ötleteink vannak, amiket mi itt megbeszéltünk, és itt el is beszéltem én is tegnap már erről a tárgyalásokon, ezt képviseltük, de a bizottság igazából nem követett bennünket. Nem figyelnek a parlamentre. Ez az alapvető kérdés, hogy figyelnek-e ők majd ránk. Mit mi nem itt fizikai infrastruktúrát akarunk, nem erről beszélünk, intelligens városokról beszélünk, hogyha figyelnek az Európai Bizottságnál ránk, de ők beszélnek a mobilitásról, persze, de azt kell megnézni, hogy valójában mi történik az intelligens közlekedés szervezés területén a városok szintjén. Emellett ki kell tartanunk, keménynek kell lennünk, és erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy világosá váljék, hogy mi mit akarunk, hogy mi a pozíciónk. Ez tényleg fontos, ami pedig következő pontot illeti, igen, megfelelő eszközökre van szükség minden tagállamnál, meg kell nézni, hogy hogy élnek a lehetőségeikkel. Persze szabad mozgásteret is biztosítani kell nekik. A rendszerek persze különböző a helyzet nálunk. Bizonyos városokban odahaza van megállapodás a decentralizálás keretei között igenis vannak országok, akik egy adott irányba elindulnak, nincs gond vele mások, meg kevésbé. Van, ahol útmutatással dolgoznak, van, ahol kemény jogi szövegre van szükségehez. Ezt őnekik kell tudniuk, ami pedig a városi platformot illeti. Hát Istenem, tegnap az intelligens specializációról beszéltünk, utána volt egy vita róla, ugye? Aztán áttekintettük a a városokat, a, hogyan tudjuk ezeket bevonni az intelligens specializációba, az előzetes kondicionalitás, stb. stb. Aztán 140 régióról beszéltünk itt Szevijában, találkoztak, hogy Szeviját választották ki és ők, ők adják meg az útmutatást, ők irányítják a folyamatot, de ezekre a platformokra nincs szükség. Egy funkcionalitás megközelítés kell, dolgozzatok együtt, működjetek együtt, ez a lényeg. Nem új hatóság kell, amire csak pénzt költünk. Akik hosszabb ideje dolgoznak a kohéziós politikában, pontosan látjuk, hogy mi a helyzet, mi van a városok szintjén. Van ott tudás, szükséges tudás, egy sor programjuk van, irányítani tudják őket, ők el tudják érni az eredményeket, amire szükség van. Ne azzal kezdjük, hogy új platformok szülessenek, amelyek aztán a jövőben tovább burjánzanak. És idővel a dolog a saját dimenziójával kell, hogy alakuljon, nem szabad ezt újra felépíteni, mert túl sok lesz belőle. Én úgy érzem, hogy nagyon hatékony elképzelése van arról, hogy mit akar, és jól képviseli a parlamenti mandátumot a háromoldalú párbeszédben, és ezeket a fontos pontokat azért be tudjuk vinni oda meggyőződésem. Egy-két hónapon belül mi ezt tisztázni tudjuk egymás között is, és szerintem együttműködve lépni tudunk, és meg tudunk állapodni. Én gratulálni szeretnék ezért. Köszönöm szépen. Nem tudom, van-e a parlament részéről további kommentár? Peter Berkovicshoz fordulók figyelnek-e az Európai Parlamentre? Ez az első nagy kérdésem. Hát természetesen mindig figyelünk az Európai Parlamentre úgy gondolom, amit mondani szerettem volna a trialógus egy jó, hasznos hely, ahol tisztázni lehet bizonyos pontokat és félreértéseket, és tényleg meg lehet határozni, finomítani bizonyos elképzeléseket, amikkel a bizottság előállt. Most négy pontra szeretnék röviden kitérni. A városokhoz történő delegálás, felhatalmazás, ez tényleg a magva a bizottsági javaslatnak, ami a háromoldalú párbeszédben tényleg hasznos volt, az az, hogy alkalmazkodjunk a valósághoz fokozottabban, és nagyobb rugalmasságot hozzunk létre a mechanizmusban, nem csak az IT-ről beszélünk, itt vannak az operatív programok és a hagyományos delegálási mechanizmusok is, ez jó lenne, ha ezre raszkodnánk. Tehát a téma nyitva marad, a delegálás, a jogkör átruházás kérdése, és azt gondolom, hogy a parlament ezt támogatja és mi is támogatjuk a parlamentet. Ami pedig a platformokat illeti, valóban ez egy hasznos vita, amit a tanácsra folytattunk, és világosá tettük a platform szerepét, a platform célja nem az, hogy um, párhuzamos uh, intézményeket, szervezeteket hozzunk létre, meg mechanizmusokat, bármi mást. Uh, két új dolog van ebben a rendeletben. Egyrészt uh, delegálunk a felhatalmazást, mandátumot adunk a városoknak, jogköröket adunk nekik, bevonjuk a programok vezetésébe őket, és a másik a kísérleti projekt. Ez egy innovatív megközelítés, ennek a célját még ki kell alakítani, egy mechanizmusra van szükség. Ez nem egy nagy mechanizmus, a lényeg az, hogy hálózatépítésben segítsen, ezt vezetné az Európai Bizottság. A bizottság mellett teszem le a garastét, mert szerintem a bizottság tudja mm, a városokhoz való delegálás, az innovatív cselekvések tapasztalatait a legjobban megjeleníteni a programokban. Még egyszer mondom, tehát azt hiszem ezt a trialógus során figyelembe vettük, tovább léptünk, jól haladtunk vele, és számos kérdésben ott vagyunk, amit itt mondanak az ágazatok, e ágazatok, kreatív ágazatok, kultúra, tudjuk, támogatjuk ezeket a szektorokat, kedveljük őket. Az egyetlen dolog, hogy nagyon figyelünk arra, hogy jó jelzéseket küldjünk a rendelet keresztül. Ez egy fontos dokumentum azok számára, akik programokat készítenek elő. Aztán nézzük meg az intelligens specializációt. Azt gondolom, hogy a az új megközelítés középpontjában, az innovációnál, a business supportnál, a kutatásnál. Arról van szó, hogy figyelembe kell venni a régiók sajátosságait. Minden régiónak a sajátosságait kifigyelembe kell venni, tudni kell, hogy milyen van. Ami az intelligens specializációt illeti, itt megtanultuk a leckét. A, a, azt mondtuk régen, a kreatív ágazat, mindenkinek jó a biotech, minden biotechnológia, mindenkinek jó, stb. stb. És utána létrejöttek ezek a hatalmas bürokratikus szervezetek, és E, éppen ezért a régiók szintjén kell a potenciáljukat először alaposan elemezni, hogy ez ne jöjjön létre újra. Nagyon óvatosak lettünk ebben a témában, tehát hogy e, külön szektorokat kiemeljünk a rendeletben, például nem tartjuk szónak. E, persze mondhatjuk, számos területen a munkahelyteremtésben valami fontos szerephez juthat, viszont másrészt azt is gondoljuk, hogy ez egy vita, egy folyamat eredménye kell, hogy legyen a régiók szintjén, hogy megalapítsák nekik, mi kell. Aztán egy utolsó pontot is felvetnék a transferrel kapcsolatban, a fenntartható városi mobilitás témájában. Igen, itt egy részletesebb vitát kell folytatnunk az ERDF rendelet kapcsán, a regionális fejlesztési alapra vonatkozó rendelet kapcsán kapcsolatban kell maradnunk. Mit akartam mondani? válaszolok a kérdésre. A háromoldalú párbeszéd tényleg jó volt, hasznos volt, hogy az intézmények jobban megértsék egymást és meghallgassák egymást. Köszönöm szépen, Ján. Kívánja -e még kommentálni a vitát? Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Nem látok én itt olyan nagy ellentéteket, de néhányat már említettek a korábban szólók, ezekre szeretnék reagálni a Vársi Platform témája valóban nem akartuk az elején. És ezt világosá kell tenni. Nem tartunk szükségesnek új hatóságokat, nem tartunk szükségesnek ilyen erbegeket, nem kell körbe bástyázni a dolgokat. Amire szükségünk van, az, és ezt igazából a bizottság képviselője nem hangsúlyozott, Ugye ők azt mondták, hogy egy politikai testületre van szükség, mert idézem őt, de amire szükség van, az az cselekvés, hogy, hogy visszaigazoljuk, működik-e valami, vagy nem. És ezt ezt egy technikai segítségnyújtást lehet csak itt elképzelni és a technikai tevékenységet tudunk támogatni, egyfajta gyakorlatot, és látni kell, hogy valami működik. Mindenik előtt, ami az 5%-ot illeti, és az innovatív megközelítést illeti. Nem kell új speciális testület, amely örökké létezne, ez egy technikai segítségnyújtás, amiről itt beszélünk, és tapasztalatcserére akarunk lehetőséget nyújtani. Ezt világosá kell tenni, ami pedig a prioritásokat illeti a beruházásoknál mi meg fogjuk védeni a pozíciónkat egyértelmű. A vita során teljesen világos, hogy megnézzük ezt összes beruházási prioritást, és nagyon általánosan fogalmazok meg, és egyetlen ágazatot sem említünk, az rendben van. De igenis említünk szektorokat a prioritások során és hogyha valamit nem említenek meg, akkor az nem is létezik, akkor az nem szabad csinálni. Ez egy felfogás kérdése. Vagyis a, leg, a, a jogi szövegbe példákat fel lehet sorolni szerintem. Ez a vita, hát ezt el kell dönteni. De a tanács ezt nem nagyon szeretné de van, amit közvetlenül meg kell említeni, és eh, szerintem a parlament megvédi a pozícióját ebben a témában. Az általános eh, hozzáállás viszont nagyon jó volt a trialógus során. Nem kell döntést hoznunk ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. A 12. napi rendi pont következik Viktor Bostináró a kohéziós eh, alapra vonatkozó jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, nincs sok mondani valóm, ugyanis amint önök is tudják, a trilógus már lezajlott. És meglehetősen jól is ment. Most olyan kulcselemekre fogok összpontosítani, amik az első ülésen már megvitatásra kerültek, és néhányan kapcsolatban már meg is állapodtunk. A második cikk az egyik legfontosabb pont. Az Európai Parlament benyújtott egy módosítót az európai összekapcsolódási eszközt is szeretnénk bevenni a második cikkbe, mivel a kohéziós alapból egy bizonyos összeg át fog vándorolni ebbe az alapba. A tanács és a bizottság ellenezte ezt az ötletet, de más-más okokból. A tanács úgy gondolja, hogy mivel ők nem tudtak megállapodni egymás között, nincsen felhatalmazásuk arra, hogy ezt jóvá hagyják, de biztosan tudjuk, hogy a tanácsban még mindig vannak, akik ellenzik az európai összekapcsolódási eszközt, és ez aggasztja mind a bizottságot, mind pedig a parlamentet. A második pedig az, hogy a bizottság szerint nem szükséges erre hivatkozni. Én azt tudnám erre mondani a bizottságnak, hogy mi itt a parlamenten belül elég bölcsek és elég rugalmasak voltunk, és együttműködtünk a TRAN bizottsággal, sikerült kompromisszumra jutnunk, ami gondoskodik arról, hogy az európai összekapcsolódási eszköz valóban meg fog valósulni, de ennek vannak feltételei, és azt mondom a régiók és a tagállamok által kifejezett aggályok ellenére. Mind a tanácsnak, mind a bizottságnak az az üzenetem, hogyha elfogadják, hogy egy bizonyos pénzösszeg átkerüljön, akkor természetesen ugyanúgy meg fogjuk védeni ezt, mint ahogy a kohéziós alapról szóló tárgyalásoknál is tettük, hiszen ez a feladatunk, és a bizottság remélhetőleg el fogja ezt fogadni. De ha ugyanez a szabály be fog kerülni az általános rendelkezések közé, és az Európai Összekapcsolódási Eszközről szóló rendelkezésbe is. Ez éppen a legerősebb érv és a legerősebb jogbiztonság, ami megvalósíthatja az Európai Összekapcsolódási Eszközt. Az ír elnökség óvatos optimizmusra ö, sarkal engem. A bizottsággal közösen ezt meg tudjuk tenni, de el kell mondjam, hogy mi itt a parlamentben előrébb tartunk, rugalmasabbak vagyunk, és megvalósítható, realisztikus megoldásokkal tudunk előállni. Ami az egyes tevékenységek kizárását illeti az ETS-ből, ugyanazokat szeretnénk megváltoztatni, mint a tanács, tehát ezt megtartottuk. A 20 megawatton felüli erőművek kivételével a generátorokat be kellene emelni ebbe a szövegbe, és ebben egyetértünk a tanácssal. Ez tehát nagyon jó. De ahogy majd később el fogom mondani, a beruházási prioritásoknál, itt még vannak eltérések, ezt a parlament a harmadik cikkbe emelné be. Végül pedig az energiahatékonyság és a megújuló források használata a háztartásokban. Ugyanazt szeretnénk módosítani, mint a, a tanácsiak, tehát ezt is megtartottuk. A harmadik cikk a beruházási prioritásokkal kapcsolatban az alábbi elemek a legfontosabbak. A tanács javaslatot fog tenni arra, hogy valószínűleg más szövegezéssel, de ugyanolyan jelentéstartalommal bevonja azt, hogy a KKV-k fogják elsősorban élvezni az energiahatékonysági beruházások előnyeit, de nem ők lesznek az egyetlenek. Azt gondolom, hogy ez a megoldás elég rugalmas ahhoz, hogy lefedje mind a két aspektust, a KKV-k érdekeit, illetve a más érdekeket is. Ami az energiahatékonyságot és a megújuló energiaforrások hatását illeti, ez ismét egybeesik, a parlament és a tanács ugyanazt szeretné módosítani. A van egy részletes módosító a vízügyi ágazattal kapcsolatban, de ennek erőteljesen korlátozó lenne a hatása. És ragaszkodtam ahhoz, hogy legyen egy jutalmazó mechanizmus, ami mind a tanács, mind pedig a parlament igényeit kielégíti. Remélem, hogy sikerül egy szövegkompromisszumot kialakítani. Az igazi probléma, ahogy korábban is mondtam, az, hogy a tanács és a bizottság is ellenezte azt a módosítónkat, hogy mi beruházási prioritásként szeretnénk a magas hatékonyságú távfűtést és társgenerátorok alkalmazását. A tanács nem tartalmilag ellenzi a módosítót, de úgy gondolják, hogy ha ezt beruházási prioritássá tesszük, akkor lezárjuk az utat más nem említett beruházási prioritások előtt. Úgy döntöttünk, hogy ezt a tárgyaló csapatra bízzuk. És azóta informális megbeszélést folytattam valamennyi árnyék előadóval, és mindannyian a legcsekélyebb habozás nélkül megerősítette a tavaly nyáron nekünk már megadott tárgyalási felhatalmazást. Így csak remélni tudom, hogy a következő trilógus során tekintve ennek a témának a fontosságát, mivel egyértelmű valamennyi kohéziós tagállam számára, hogy a magas hatékonyságot nem bármilyen, hanem a magas hatékonyságú távfűtést és generátorok alkalmazását prioritásra tesszük, azzal segítünk a tagállamokon, a régiókon és a helyi közösségeken abban, hogy csökkentsék a káros anyagok kibocsátását, energiát takarítsanak meg, javítsák az energiamixüket, és elérjék a fenntartható fejlődést. Ez is fontos hozzájárulás lesz a városfejlesztéshez, és remélem, hogy végül ez meg is fog valósulni. Január 18-án a tanácsi megbeszélések során egyes tagállamok teljes mértékben kifejezték támogatásukat a parlament javaslata iránt. Remélem, hogy ez az üzenet egyértelműen segíteni fogja a bizottság és a tanács munkáját. Ugyanis nekem egy kissé csalódás volt, hogy a tanács anélkül utasította vissza a mi elgondolásainkat, hogy vitát folytattunk volna erről, és ettől egy kicsit össze is zavarodtam. És van még egy fontos elem, ami végkövetkeztetésük. Mi úgy döntöttünk, hogy minden olyan kérdés, ami a háztartási energia megtakarításhoz és a távfűtéshez kapcsolódik, ez mind a regionális fejlesztési alapba és a kohéziós alapba tartozik, és úgy döntöttünk, hogy ugyanazt a megfogalmazást fogjuk használni, hogy elkerüljük az eltérő értelmezéseket és a zavart. Tehát ugyanazt a szövegezést fogjuk használni mindkét alap esetében. Ezek a legfontosabb elemek. Tehát végső megjegyzésként pedig elmondanám, hogy a következő trilógus valószínűleg erre fog koncentrálni, ez pedig a közös mutatószámok ügye. Ezt Ján is említette, nagyon fontos, hogy a bizottsággal közösen határozzunk erről. Ugyanis ez hatással lesz mind a kohéziós alapra, mind pedig a regionális fejlesztési alapra. Ahogy ezt legutóbb is megvitattuk, csak két választás áll előttünk. A delegált és a végrehajtási jogi aktusok. Remélem, hogy a parlament továbbra is védeni fogja a végrehajtási aktusok gondolatát, ugyanis ez a bizottság számára is nagyobb rugalmasságot biztosít vagy legalábbis segít eldönteni, hogy delegált vagy végrehajtási jogi aktus készüljön. Mi tanácsadó szerepkört töltünk be itt, illetve a tanácsal is megvitathatjuk. Sok tagállam ellenzi, hogy a bizottság túl sok delegált jogi aktust kapjon, ezért ezt a témát is tisztázni kell. Végül pedig mi lesz a következő lépés? A következő trilógus február 27-én lesz. Azt javasoltuk, hogy a következő Strasburgi ülésszak alatt is legyen egy trilógus, de ezt a tanács és a bizottság egyéb elkötelezettségei miatt nem tudtuk keresztülvinni. Március végén ugyanakkor már valószínűleg nem lesznek véleményeltérések, március végére a kohéziós alapról szóló rendelet elkészül, lezárul az ezzel kapcsolatos tárgyalás. És reméljük, hogy meg fogunk tárgyalni mindent, mielőtt ezt elfogadjuk. Köszönjük szépen, Viktor. Kornélia, szeretném még hozzászólni? Te vagy az egyetlen árnyék előadó, aki itt van. Nos, először is köszönöm szépen hogy bemutatták ezt az anyagot. Világosan támogatjuk az előadót a Connecting Europe témájában. Itt keménynek kell maradnunk. Úgy gondolom, hogy ez egy nehezen kiharcolt pozíció a parlamentben. Persze kompromisszumokat kell keresni, Nekem is ez a véleményem, de azért az alapvető megközelítésben ki kell tartanunk, ezt nagyon fontosnak tartom. A második megjegyzés, amit tenni akartam, az az energiahatékonyság, a megújuló energiák kérdése. Itt nagyon észnél kell lennünk, hogy eh, ne legyenek különböző pozíciók a különböző alapoknál ezen a területen, nem szabad visszalépni, egyértelmű egyeztetésre van szükség, valamennyi alap között nem mehetünk, nem húzódhatunk vissza a kidolgozott pozícióinkból. Döntő jelentőségű kérdés, hogy megújuló energiákat támogassuk, a kogenerációs energiatermelés, újra beszélni kell róla, és újra beszélni kell róla, meg megint újra aztán eredményre jutni. Aztán ami még fontos, a kis és középvállalatok témája is szóba került, mennyire veszik őket figyelembe, ez megint egy olyan pont, amit szerintem szem előtt kell tartani. Mindig is azt mondtuk, hogy a kis és középvállalatok helyzetét alapvetően figyelembe kell venni, nem csúszhatunk ki ebből. És hát itt egyébként egyetértek az előadóval, Lambert kolléga. Hmm gratulálni szeretnék a haladáshoz. A kohéziós alap valóban, és ez a cél, amit a parlament felvetett a kogenerációs energiatermelésben, illetve a lakásoknál. És ez egy jelentős hozzájárulás ahhoz, amit az Európai Bizottság megfogalmazott az EU 2020-as céljai között. Aztán itt van az egész kohéziós vita. többen mondják, hogy ne legyen nagyobb rugalmasság, de azt kell megnézni pontosan, hogy mi történik a portfólióban, Öttinger úr portfóliójában, ágazatában és Hedegard témájában, tehát a két biztos, hogyan viszonyul ehhez, de nekünk itt többet kell kommunikálni. Persze tárgyalnak, de nekünk kommunikálni is kéne, tehát be kell mutatni, hogy a parlament tényleg hajlandó arra a kohéziós alapot ezen a fő területen, az Euró 2020-as területén, tehát alkalmazni akarja. Ez az, amit a parlament tesz, és amit mi előtérbe akarunk helyezni. A kutatás, a mozgástér növelése, az európai regionális fejlesztési alapon belül erre figyelmeztetni kell, fel kell hívni a figyelmet, hogy ezt tudjuk, és persze lépésről lépésre kell haladni, és kommunikálni kell ezt a pontot, igenis, és hogy parlamenten belül is képviselni kell ezt. Mielőtt szót adok Péter Bergovicsnak a bizottságtól, Péter azt az érvet, amit a korábbi tárgyalásaink során elmondott, az Európai Regionális Fejlesztési Alap trilógusán a víz kapcsán a joganyagra hivatkozott, és ön arra hívta fel a figyelmet, hogy nem szabad statikusan látni ezt és nem dinamikusan kell közelíteni. Ez nagyon hasznos lenne, ha az ott elhangzott érvelését hallani. Quickly say that I, I, I... Nem szépen. Hoztam a előadónak a haladásról említett megjegyzéseit. Nagyon jól haladunk. Hát a hulladék és a víz tekintetében a bizottság azért aggódik, hogy esetleg a parlament szándéka nem jelenik meg a tervezetben. Mindkét esetben az európai jogalkotás, tehát a vízkeret irányelv és a hulladék irányelv képzik az összes ebben a szektorban történt beruházás alapját. Nem probléma, hogyha egy tagállam megfelel az összes követelménynek, tovább lehet haladni. A bizottság azért aggódik, hogy itt igazából párhuzamosságok vannak, tehát olyan dolgokról van szó, amelyek nem képzik részét a meglévő jogszabályoknak. Tehát itt a folyó meder menedzselési tervről van szó. És elképzelhető, hogy ez az akival nem kompatibilis. Tehát eh, újra fogalmazhatjuk, azonban eh, a közösségi jogalkotás a közös alap. És a minimális eh, követelményeken túlmenő befektetések természetesen nem problematikusak. Tehát, hogyha erősebb benne a környezetvédelmi szempont. Tehát a Európa összekapcsolási eszköze Ez nem tartalmi kérdés. Nyilvánvaló, hogy megállapodást szorgalmazunk, és nyilván kihat majd a kohéziós alapokról szóló rendeletre. Ahogy említettem, ez már nem egy lényeges pont, ez egy szövegezési kérdés most. De nem szeretnénk itt a kohéziós alapot megnyitni a házak energiahatékonyságának tekintetében. De tudjuk azt a tényt, hogy a társjogalkotóknak ezen a téren markáns véleményük van. Itt a kogenerációja és a, a kogeneráció és a távfűtés beleférnek a befektetési a beruházási prioritásokba, tehát szerintem itt a trilóguson ezt képviselhetjük. Köszönöm. Köszönöm. Viktor, még megjegyzés? Jó, örülök, hogyha hozzá akarsz szólni. Nem akarok túl sokat beszélni. Engem nagy mértékben kielégít az, amit Berkovic úr mondott, és a Péternek és a régió főigazgatóságnak is köszönöm a kiváló együttműködés és a kompromisszum készséget. A végső megjegyzésem ugyanaz. Semmiben nem állapodtunk meg, amíg mindenben nem állapodtunk meg. És a kompromisszum szüksége pedig mindhárom részvevő számára adott. Nagyon fontos stratégiai témákról van szó. Az Európai Parlament és a Bizottság ugyanazt osztja. Bízom abban meggyőződésem, hogy ezt meg kéne tenni, és köszönöm az összes árnyék előadónak az együttműködés. Tényleg nagyon jó volt az együttműködés atmoszférája nálunk, nagyon jó légkörben dolgoztunk, és a közös megközelítés, nem mondom, hogy vízió, de a közös megközelítés szerintem a kohéziós alapoknál elképzelhető, sőt meg fog valósulni a következő programozási időszakra. Most pedig Péter utolsó kommentárját tekintve óvatos optimista lettem. Köszönöm Lambertnek az ötletet, hogy jobban képviseljük, amit itt csinálunk. Ez alapvető fontosságú a 20-as stratégia szempontjából. Köszönöm szépen. Bölcs emberek, azt szokták mondani, nyugtával dicsért a napot, Viktor. De minden esetre elégedettek vagyunk amit, azzal, amit a bizottság csinál, és mobilizáljuk továbbra is ebbe az irányba. Úgy gondolom lezárhatom ezt a pontot is. Rika Manner és a regionális területi együttműködés. Köszönöm szépen. Ami a regionális együttműködést illeti, a tárgyalások jól alakultak a ciprusi elnökség alatt, három tárgyalásra került sor, és hogyha tavasszal haladni szeretnénk, méghozzá gyorsan haladni, az általános rendelet vonatkozásában, akkor azt kell mondanunk, hogy egyre szűkebb a határidő, tehát március-áprilisban történnie kell valaminek, hiszen egyet kell értenünk abban, hogy több tanácskozásra van szükség. Februárra egyébként beterveztünk egy tanácskozást, egy ülést, de a parlament tárgyalási delegációja azt szeretné, hogy ennél gyorsabban haladjunk. Ami a technikai felvetést illeti, azt mondhatjuk, hogy a következő ülés tárgyalás hétfőn lesz, az 5-ös, 6-os, 17-es, 18-as és 19-es cikkeket fogjuk megtárgyalni a egymás között, és abban bízunk, hogy meg tudunk állapodni elég gyorsan ezekben a cikkekben, és akkor a szakbizottságnak gyorsan be tudjuk mutatni a tartalmat. Tehát a tímünkkel hétfőn folytatjuk, és akkor a tartalomban meg tudunk állapodni. Még karácsony előtt a ciprusi elnökség alatt öt cikkel foglalkoztunk, a kettessel, amely az európai regionális együttműködés céljaival foglalkozik, a hetes cikk, ez az együttműködés tartalma, a nyolcas cikk, ezek a közös cselekvési tervek, a 11-es, a szervek, és akkor utána pedig akik támogatást kapnak. Az előbb említett cikkek alapján megalapíthatjuk, hogy a tanácssal nem voltak jelentős vélemény, különbségek. Nagyon jól haladtak a tárgyalások, és a szakbizottságunk mandátuma is kiváló volt. Azonban a tanácstól még szeretnénk az említett cikkek tekintetében a négy oszlopos dokumentumot, hiszen ezeket a pontokat átbeszéltük, és remélhetőleg megfelel majd a tanács álláspontja is annak, amiben megállapodtunk a, a megbeszélések után. A csapatok képviselték a parlament követelményeit, és gyakran aláhúztuk annak a szükségességét, hogy jobb legyen a határokon átmenő infrastruktúra helyzete, és a összehangolás a tanács részéről is nagyon jó volt, tehát ezekben a dolgokban is sikerült jól megalapodnunk. Azonban nagyon jó a tartalmi munka, főleg ami itt a városi térségekre vonatkozik, és ezekben a kérdésekben is sikerült biztosítanunk, hogy a tanácsok, a, a, a tanácsok folytatott tárgyalásaink előre haladjanak. Hiszen már eléggé előre haladottak, és fontos az, hogy megfelelő kompromisszumokat tudjunk kialakítani más kérdésekben is. Tehát várjuk a további tárgyalások eredményeit. Itt a harmadik országok lehetőségt is követelt a szakbizottságunk, és pedig úgy, hogy programokat is vezethessenek, és ebből eléggé jó formát tudtunk kialakítani a tanácssal. Ami pedig itt egyes pontokra vonatkozik, itt például a kettes cikkben nagyon sokáig vitáztunk erről, tehát ezek az interaktív meghatározások, és a tanács részéről pedig eh, a jelenlegi interaktív rendelkezésekre is kitértünk. A tanács jóvá hagyja ezen a téren is a parlament álláspontját, ezen az interaktív területen. Tehát itt is sikerült egy lényeges kompromisszumot elérnünk. És a tárgyalás is nagyon pozitív irányba indult el. De ahogy már említésre került, nagy véleménykülönbségek nem volt téren, és következő hétfőn is hangsúlyozzuk majd a beruházási prioritásokat, és valószínűleg erről nagyon sok vita lesz majd. Ez összefügg a rendelet tartalmával is. Azonban pillanatnyilag nincs további bejelenteni való, és tovább foglalkozunk jövő héten majd az említett cikkekkel. Uh, thank you, uh, Marie-Thérèse. Köszönöm, Marie-Thérèse. Köszönöm szépen, elnök asszony. A tárgyalásokkal kapcsolatban köszönetet mondok Rikke Mannernek azért az erőfeszítésért, amit tett. Ez a tárgyalás nagyon jó hangnemben, együttműködés légkörében zajlott le. Annak függvényében, hogy mi szerepelt az regionális fejlesztési alapal kapcsolatos rendelkezéssel, ez továbbra is így marad, és természetesen a területi együttműködést össze kell hangolni. És megfelelő egyszerűsített szabályokra van szükségünk, mivel a területi együttműködés nagyon összetett és különleges terület. A méretgazdaságosság elérése nagyon fontos ezen a területen, és természetesen a több éves pénzügyi keretről szóló tárgyalások is nagyon fontosak. A határokon átnyúló kapcsolatokért felelős csoport ülése is hamarosan esedékes lesz, és itt is meg kell majd említeni, hogy milyen kockázatok rejlenek a kohéziós alapok, különösen pedig a területi együttműködés területén. Éppen ezek a programok eshetnek áldozatául a tárgyalásoknak, és mozgósítanunk kell a meggyőzőerünket, különösen a kohéziós politikával és a területi együttműködéssel kapcsolatban. Meg kell védenünk azt a költségvetést, amit a legutóbbi javaslatban Herman Van Rompuy úr több mint 25%-kal kívánna visszavágni. És a tagállamok képviselőinek mindent meg kell tenniük, hogy felhívják az ő figyelmét is erre, ennek a politikának a fontosságára. Az európai politikában a kohéziós politika nagyon fontos szerepet játszik, és az Európai Unió imidzsét is ez alakítja a polgárok szemében, hiszen ennek valóban konkrét következményei vannak. A Költségvetési Szakbizottság elnökétől nagyon riasztó információkat kaptunk ebben a témában. Köszönöm. François Alfonzi. Nem szeretnék sok mindent hozzátenni ahhoz, amit Marie Terez elmondott a tárgyalások haladnak a maguk útján, még akkor is, hogyha ez néha hosszú időbe telik. Fel kellene gyorsítani az ülések gyakoriságát. Az általános rendelkezés, különösen a pénzügyi perspektívák meglehetősen nyugtalanító képet mutatnak. Minden kormány, minden állam meghúzta a maga vörös vonalát, ami, aminél nem lehet tovább menni. Az Európai Parlament számára a területi együttműködés kell, hogy ez a vörös vonal legyen. Ez egy nagyon jó program, nagyon szépek a célkitűzései, de eszközökre van szüksége ahhoz, hogy meg tudjon valósulni. Köszönjük, Jens Nilsson! Köszönöm szépen, elnök asszony. Én eh, optimizmust hallottam ki Rika Manner jelentéséből, és lenne egy kérdésem, amely a makroregionális stratégiákra vonatkozik. Tehát a tegnapi jelentés ezzel nem foglalkozott. És itt nagyon szembetűnő az összefüggés. Tehát itt a területi együttműködésnek egy hozzájárulásnak kellene lenni a makro regionális stratégiák finanszírozásához. Tehát itt is ugyanez a dolog van? Tehát, hogy összekapcsoljuk a makroregionális stratégiákkal? Jan Albrecht. Yes, I just wanted to... Jan Albrecht. Szerettem volna hozzátenni a kollégám által elmondottakhoz azt, hogy a ma reggeli eh, határon átnyúló eh, csoport ülésén az Európai Bizottság is képviseltette magát. Azt mondták, hogy eh, több pénz lesz a makroregionális struktúrákra. És szeretném kihasználni az alkalmat arra, hogy amennyire tudom, itt nincsenek makrorégiók. A svéd javaslat értelmében van lehetőség arra, hogy az Interreg B-ből a szervezeti elemek támogatására felhasználjunk összegeket, de hogyha ezt megváltoztatjuk makrorégióra, akkor ez mindent megváltoztat, hiszen a százalékos arány nem jelent semmit. A makrorégiók hozzáadott értéke az együttműködés, de mögött nincsen pénzforrás. Remélem, hogy jól értettem a bizottság álláspontját, mert különben a területi együttműködés nagyon nehéz helyzetbe kerül. Ha ugyanis valaki ebből a nagyon alacsony, ahogy Mari Teréz is mondta, e, igen szűkös keretből még el is vesz, akkor semmi sem marad a határon átnyúló együttműködésre. Köszönöm. Köszönjük, Lambert. Lambert van Nistelrooy. Lambert van Nistelrooy. Very much, yes. Köszönöm szépen. E, Rika megjegyzésére elmondanám, hogyha ide figyel. Rika, ide tudsz figyelni egy kicsit? Tehát, eh, amit a költségvetésről mondtál, arról én azt gondolom, hogy eh, a felhatalmazásunk, ahogy ezt tegnap az irányokséggel is eh, megvitattuk, az, hogy szeretnénk, hogyha a parlament teljes álláspontját figyelembe vennék. És ezért mondtuk, hogy a költségvetés 5%-áról beszélünk, és erről nem szabadna elmozdulnunk, a legkisebb mértékben sem. És akármi lesz az eredmény a makroval kapcsolatban, az a teljes összeg 5%-a lesz. Tehát ragaszkodnunk kell ehhez, ez kell, hogy legyen a prioritásunk. Ugyanis, hogyha megfelelően akarunk tovább haladni a határok átnyúló együttműködéssel, akkor meg kell azt védenünk. Ahogy arról tegnap is beszéltünk az intelligens specializációról szóló vitában, Európa nagyon gyorsan tud eredményeket elérni a jobb együttműködés révén. Voltak olyan programok, mint például a Tudás Régió vagy más programok, de ennek, ezeknek sokkal nagyobb a hatásuk, mint ahogy azt sokan gondolják. Egyáltalán nincs szükségünk új intézményekre, jobb együttműködésre van szükség az intelligens specializáció keretében. A legjobbaknak, a legjobb klasztereknek kell együttműködniük, amik tudják egymást segíteni. Ez tehát az első dolog, amit mondani szerettem volna. Ragaszkodnunk kell az 5%-hoz. És ez azért is fontos, amit Jan mondott, vagy amit előtte mondtak. Ha vezető szerepet kívánunk betölteni az együttműködési megközelítésben nagyobb területeken is, a makro régiók területén, akkor a régiók alulról szerveződő részvételére van szükség illetve az államokat is be kell vonni ezen a nagyobb területen belül. A makroregionális kezdeményezések például a Balti-tengeren nem a regionális politikából építkeznek, vagy a környezetvédelemből, vagy bármi másból. Azt gondolom, ez helytelen. Fenn kellene tartanunk az integrált megközelítést, és a már meglévő rendelkezések megközelítését kéne alkalmazni, és ezért kell fenntartanunk az 5%-ot, nem csökkenthetjük. Elmondom, hogy mit kockáztatunk, ha mégis így teszünk. 15 év múlva 15 makroregionális struktúra lesz, amelyben országok működnek együtt, és az lesz a válasz, hogy már nincs is szükség regionális politikára. Ugyanis hozzájárulunk ahhoz, hogy hogyan alakuljanak ki a makrorégiók. nem én találtam ki azt az eszközt, ami segíti a sokat, de Hollandiában ez nagyon sok embernek segít. Vannak, akik azt mondják, hogy az első szakaszban szükség van a regionális politikára, de most már a makrorégiókat fogjuk támogatni. Ez nagyon nem kívánatos fejlemény lenne. Tehát harcoljunk ezért az 5%-ért, és adjunk szilárd alapot a szubszidiaritásnak, az integrált együttműködésnek, és Éppen erről van szó a területi dimenzióban is. Köszönjük. Nem látom, hogy bárki más szeretne hozzászólni, akkor ma bizottságnak adom meg a szót. Yes. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretnék az előadónak köszönetet mondani a végzett munkáért. Az ETC rendelet nagyon ponyolult, nagyon összetett, nagyon sok vonzata van és itt a kis változásoknak is nagyon nagy hatása lehet. Két kihívást látunk, és említette is ezeket eh, az előadó, tehát a meglévő rendelettel való egybevágást, és a másik pedig a külső eszközökkel történő együttműködés. Ez bonyolultabbá tette a vitát a tanácsban. És ez valószínűleg nem bonyolult lesz. Alapvető, hogy helyre illesszük ezt, ahol különféle eszközök vannak, itt van az ENI, itt van az EIPA, és a CBC programokkal is összeilleszthető ez. Most a makroregionális stratégiák tekintetében a bizottság álláspontja az, hogy ne legyen új pénz a makroregionális stratégiákra. Mondjuk, ez egy közös eszköz önkéntes alapon, a tagállamok és a régiók itt összejönnek egy bizonyos területen belül. Azonban nagyon fontos, hogy a meglévő eszközök a mainstream programokhoz, a transnacionális határokon átnyúló programok, tehát hogy ezeket a forrásokat mobilizáljuk. Ez természetesen a különböző tagállamokban a konkrét régiókról szólhat. Hogy a makroregionális stratégiát támogassuk, a makroregionális stratégiákat, ehhez nagyon erős kohéziós politika kell. És támogatjuk a szakbizottságuk véleményét. Az a legjobb, hogyha van egy erős makroregionális stratégia, ehhez viszont erős kohéziós források kellenek az ETC-vel együtt. Köszönöm. Köszönöm. Rika? Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen az építő jellegű megállapotásokat, megjegyzéseket, és szeretném megköszönni az árnyék előadóknak is a munkát, és szeretném megköszönni a bizottságnak is a kiváló együttműködést, amelyet a rendelet megtárgyalásánál mutatott. Ami itt a pénzügyi keretekre vonatkozik, az a véleményem nekem is, mint a kollégáknak. A parlament és a szakbizottságunk a szavazásban 7%-ot követelt, 7%-os részesedés a költségvetésből az LTC e programokra. És remélem, hogy a többi rendelet előadó és ezt a vélemény támogatja. Nagyon örülök Lambert véleményének, hiszen ő is a területi együttműködésre erős forrásokat kért. És igazából én is aláírok mindent, amit az előttem felszólók mondtak. Igen, a kohéziós politika, hogyha megszorításoktól szenved, akkor szenved a területi együttműködés is emiatt. Azonban a parlament érdeke az lenne, hogy egy fronton közösen védenénk ezt a dolgot, a területi programokat, hiszen ebben hozzáadott európai érték van. Ami pedig itt a makroregionális struktúrákra vonatkozik, itt az a hetes cikkben a tartalom tekintetében foglalkoztunk a makro régiókkal is, és a véleményem szerint, és szerintem a szakbizottság véleménye a szavazás után az volt, hogy a makro régiók nak nem jár, nem óhajtanak külön forrásokat adni. A jelenlegi arab alap az vonatkozik a területi együttműködésre, a makrorégiókra is. És ezt az álláspontot támogathatjuk tovább is, és természetesen aláírom a bizottság kommentárjait is ebben a tekintetben. Azonban pillanatnyilag ez a szöveg forma, tehát itt a hetes cikk tekintetében a kompromisszumot is jóvá tudom hagyni, és szeretném felszólítani a tanácsot is, hogy a makroregionális együttműködésben pontosítsák ezeknek a szerepét. De nem, de ne vegyünk be ide pénzügyi finanszírozási dolgokat, tartalmakat. Köszönöm szépen! a megjegyzéseket, és folytatjuk a vitát majd a következő bizottságban. Köszönöm, és most szeretnék a 14-es pontra áttérni. Joachim Zeller. Uram, tudom, hogy újat nem tud mondani, de azért valamit mondja. Köszönöm szépen. Deutsch weiter. Nachdem wir unter zypriotischen Nos, mivel nem jutottunk a ciprusi elnökség során sokkal messzebb ezzel az EGTC rendelettel, az elmúlt évben már felvettük a kapcsolatot az ír elnökséggel, és azt kell, hogy mondjam, új szelek fújnak. Haulin miniszter úrtól is azt hallottuk tegnap, hogy februárban az EGTC rendelettel kapcsolatban a tanácsban igyekszik egyetértésre jutni a szakbizottsági ügyülés előtt tegnap vele és a munkatársaival volt alkalmam tárgyalni, és időközben munkaszinten a tanács is foglalkozott az EGTC rendelettel. Vannak bizonyos informális információim, és eh, itt koncentrálódik a vita arra, amit már feltételeztünk, mindenek előtt, ami az engedélyezési fikciót illeti, a hat hónapos engedélyezési fikció, a egyesek szerint túl sok, mások szerint túl kevés, de most azt tudom mondani, hogy ha hat hónap kielégít, tehát minden nemű engedélyezési hatóságnak itt álláspontot kell kialakítani, ez elég idő, ez szerintem rendben van, és ne engedjünk teret trükköknek, hogy ezt meghosszabbítsák Látom a határmenti régiókból, hogy mennyire nőtt az érdeklődés az EGTC iránt. Éppen most, amikor ez megváltozott, amikor a határmenti régióknak további cselekvési mozgásteret adnak, és ez lehet egy olyan jogi eszköz, amelyből kiindulva megszervezhetik a jövőben a munkájukat. Az, az engedélyezési fikció az egyik dolog, a másik pedig a tanácsi megnyilatkozásokat illeti, a tanács egyes tagjairól van szó, hogy pontosítsak. Még mindig eh, felmerül halkan annak a gyanúja, hogy az EGTC révén a határmenti régiókban valami önállóvá válik, elszabadul, hogy leadnak bizonyos hatásköröket. Ez nem igazában van a hátterében ennek a rendeletnek. Itt ilyen nagyon centrálisan irányított államokról van szó szóval elsősorban, vagy olyan államokról, akiknek az EGTC-jük nem alakult ki a határaik körül. Aztán voltak egyes tanácsi képviselők, az én információim szerint. Ők azt mondták, tehát, hogyha egy tagállam területén létrehoznak egy ilyen EGTC-t, és ezt bővítik, és az Európai Unión kívüli államok határmenti régióival akarnak együttműködni, ott akár két államot is be lehet vonni. Szerintem ez is egy olyan dolog, amit meg lehet tárgyalni, nem áthidalhatatlanok ezek az akadályok szerintem, és úgy gondolom, hogy Haulin miniszter mondott tegnap, hogy ezt újra napirendre akarja tűzni a tanácsban, akkor ott egy álláspontot ki lehet alakítani, és megállapodtunk a márciusi első trilógus időpontokban. Abban bízom ezek után, hogy még az első fél évben sikerül pozitívan lezárni ezt a rendeletet és azt is tudni kell, itt nem függünk a több éves pénzügyi kerettől, ez egy jogszabály, ez nem pénzkérdés, vagyis a több éves pénzügyi keretről folyó tárgyalásoktól függetlenül mi haladhatunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e bármiféle kérdés, kommentár Joachimhoz? Akkor most az Európai Bizottság lát, nézőpontját kérdezném meg, hogyan gondolják. Azt hiszem, mint az imént elhangzott az elnökség, komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a, az EGTC rendeletről folyó vitát lezárja a tanácsban, és ez lett az alapja a tárgyalási mandátumnak. Vagyis megvan a lehetőség annak, hogy ez megtörténjen februárban, és ezt követően megkezdődhetnek itt a viták de mondom még egyszer, ez egy nagyon technikai jellegű kérdés, és időt kell rászánni, vagy le tudjuk bonyolítani a vitákat, haladni lehet az idő rendelkezésre áll, és a csomag többi részével együtt ezt be lehet fejezni. Nem látok senkit az ír elnökség részéről. Ha a tanástól valaki kommentálni akarja, akkor jobb, mint a jó. Egyéb iránt pedig eh, a bizottság tájékoztatására hagyatkozunk. Lambert. Most itt a vita végén a jogi tárgyalásoknál mindig így van ez. A szakbizottságot tájékoztatni tudja -e arról, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy a plenáris elé menjünk. Természetes itt van a pénzügyi keret, ez nagyon fontos, de tud-e tájékoztatni arról, hogy a mandátumunk, a tárgyalási mandátumunk alapján hol tartunk? Mi, mi, mi, hogy tudunk a plenáris elé menni, vagy nem tudunk? Mindent leállítottak. Mi, mik lesznek a következő lépések? Hát nagyon pozitív volt a megközelítés. megállapodást akarunk, mert a mandátumunk értelmében mm, hogy tudunk tovább haladni, tud-e tájékoztatni? Az én olvasatomban a következő a folyamat. Úgy döntöttünk nyáron elmúlt évben az elnökök konferenciáján, ez egy világos dolog volt a szakbizottságoknak, nem teszik lehetővé, hogy a plenáris elé menjenek, mielőtt elfogadta a parlament a véleményt a több éves pénzügyi keretről. Vagyis a megközelítés ez, a lehető leggyorsabban kell a plenáris elé mennünk, talán márciusban lenne a leghamarabb, de minél tovább húzódnak a tárgyalások. Tegnap az elnökségtől azt hallottuk, hogy optimisták abban a tekintetben, hogy a tanács február 8-án, 9-én, vagy 7-én, 8-án, tehát februárban minden esetre döntés születik, mint mondtam a tanácson, és a parlamenttal folytatandó tárgyalási mandátumot megadják, és azt is látom, hogy a több éves pénzügyi keret projektre való felkészülés egy-két hetet vesz igénybe, vagyis február végére megkezdődhet a tárgyalás a parlamenttel. Nem tudjuk, hogy ezek meddig húzódnak, egy hónapokig, egy hónapig tarthat, meg még tovább tarthat, majd később meglátjuk, hogy a folyamat hogyan alakul. Az, a több éves pénzügyi kerettel a plenáris elé tudunk menni, abszolút többség esetén pedig már dönthetünk. Időközben tárgyalhatunk persze, nem fogjuk befejezni, de bármikor befejezzük, akkor visszajövünk ide, a szakbizottság elejét elfogadják, és akkor plenáris elé is mehetünk vele. Nem gondolom egyébként, hogy blokád lenne, vagy hogy valaki akadályozná, hogy az egyes szakbizottságok külön menjenek a plenáris elé a rendeleteikkel. Nem hiszem, hogy a 60 rendeletről kell várni, hiszen ez leállítaná a parlamenti munkát is. Meggyőződésem, hogyha felkészültünk, akkor a plenáris elé megyünk vele. Ez persze a tárgyalások eredményétől is függ, hogy első olvasatban megyünk, vagy egyetlen olvasatban megyünk a plenáris elé. Ez önöktől függ. És jöhet egy olyan pillanat, amikor döntenünk kell, magunk között itt a szakbizottságban, hogy a teljes csomaggal megyünk-e, ez viszont tőlünk függ, tehát a regionális témák, a kohézió, az ECT, jó a himféle EGTC, vagy először egy az általános ügyel, és egy-két specifikus alappal megyünk ezt nekünk kell eldöntenünk. A parlamenti hatóságoknak végleges álláspontjuk nincs ezzel kapcsolatban, tehát menni tudunk, hogyha kell, felkészültünk. Ezt fogom egyébként álláspontként is képviselni minden vitán a parlamenti elnökkel folytatandó tárgyalásokon és úgy gondolom, hogy a szolgálatok is ugyanezt a pozíciót fogják elfogadni. Ha kész vagyunk, megyünk a plenáris elé. Megértem. Eredményt akarunk természetesen, és stabil alapot akarunk a kohéziós politikának. Azt hallottam, hogy más szakbizottságok egy plenáris vitára akarnak mandátumot a mezőgazdasági ők szavaztak, és akarnak egy mandátumot, és egy jó nagy vitát akarnak, egy átfogó vitát akarnak. Mi egy más vonalat követünk, úgy látom, de láthatóvá kell tenni magunkat, hogy mit dolgozunk, hogy milyen előfeszítéseket hozunk a plenárison is. Ha erre van lehetőség, azt meg kell ragadni mindig. És azt hiszem jól haladunk hogyha figyelnek a parlamenti képviselőkre, függetlenül, hogy milyen frakcióról van szó, azt mondják, hogy a következő időszak, a demokratizálás, az új Európai Bizottság 2016-tól szabad kezet akar, stb. stb. Mert nem értik, hogy mi mit csinálunk. Mi 7 évre dolgozunk, és van egy határidőnk, és eh, ha nem lépünk, hogyha nem mutatkozunk meg a vitában kellő időben, akkor helyet adunk eh, azoknak, hogy 2016-ban eh, újra, akik azt gondolják, hogy 2016-ban újra lehet vitatni a, megvitatni a költségvetést. Tehát maradjunk kapcsolatban, tájékoztassuk egymást, keressünk pillanatot arra, hogy nagy lépést teszünk, és a plenáris elé megyünk. Ebben az összefüggésben valami, amit már tegnap mondtam, a koordinátoroknak a szakbizottság még nem. Az összes kolléga, akinek saját kezdeményezésű jelentése van, és előkészületben van ez a vélemény, és és hát meg kell nézni időnként ezt is, hogy hol tartanak, mikor tudunk a plenárisra, tehát nagy vita volt erről egyébként a szakpolitikai kérdésekben a januári plenáris, amit mondtam, és a saját kezdeményezésű jelentéseket le kell zárni, hiszen jó lenne lezárni ezeket a jelentéseket, a saját kezdeményezési jelentéseket a ciklus vége előtt. Ezzel befejezem. Az ülést egy további tervezetről fogunk beszélni. Nem adtam szót neked? Másról beszéltek, igen, ez alatt a pont alatt a aki vagy Joachim, csak azt akartam reflektálni, amit Lambert mondott, támogatni akarom. Talán valahol egy köztes lépésként menjünk a plenáris elé, mert én is számos kollégától hallom, akik nem annyira foglalkoznak a strukturális politika kérdéseivel, azok azt kérdezik, hogy mi történik nálatok, hogyha látom az agriban a vitát, vagy a Pestben a vitát a halászati szakbizottságban, ott szinte gyalogháború folyik, és ők aggódnak amiatt, hogy mi ennyire zajtalanok vagyunk, és megkérdezik, hogy mi mit csinálunk. És hogyha kész eredménnyel megyünk a plenáris elé, és ott azt mondjuk igennel vagy nemmel lehet szavazni, akkor adott esetben olyan vitákra kerülhet sor, ami nekünk nem segít a kohéziós és strukturális politikánál a költségvetés 40%-áról, az általános költségvetés 40%-áról van szó. Jó lenne már ideje korán a plenáris elé menni, hogy a többi kolléga is kapjon tájékoztatást. És azt mondjuk, hogy jól, és, és igazolják vissza, hogy jól tárgyalunk, és igyekezzünk együtt lezárni. Joachim ön is tudja, van egy speciális platform, egy eszköz a jövőbeli kohéziós politikán dolgozunk ott, és akkor foglalkoztatással is foglalkozunk. Volt egy találkozónk, ahol meghívtuk a többi előadót is, a többi öt alapból, a strukturális és beruházási alap előadóit, levélváltásra is sor kerül. Tehát azt hiszem ez a szándék fennáll a részünkről is. Ez egy dolog. Együttműködünk a más szakbizottságokkal, és kooperálunk, és koordinálunk, de és más dolog a plenáris. Ugye, az általános rendelet 85-90%-ban kész van, akár itt is léphetünk, de szerintem várjunk, csináljuk a dolgunkat, lehető leggyorsabban tárgyaljunk, és várjunk a döntésre a csúcson. És meglátjuk, hogy a parlament milyen álláspontot alakít ki, és akkor döntünk, hogy hogyan járunk el a továbbiakban. És persze spekulálni lehet mindig, de ez az én személyes véleményem, hogy így, így kéne csinálni. Valamikor el kell dönteni, hogy mikor megyünk egyetlen olvasatra, vagy az első olvasatra. És folytatni kell a vitát természetesen, aztán mi döntünk koordinátok körében is. Még egyszer azt tudom mondani, mert Vilcseva asszony korán eljött, akár 15 perc múlva kezdhetjük a vitát. Rika Manar a megújuló energiák tervezetét készítette az egységes piacon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden. Itt véleményben a megújuló energia forrásokról és az ezzel összefüggő lehetőségekről, kihívásokról van szó. És az ITRE bizottság felelős. Értem. Tehát energiakérdésekkel foglalkozunk, és nagyon komolyan vesszük ezt, és a Fejlesztési Bizottság is gyakran foglalkozik ezzel a témával, hiszen itt különféle európai régiókra is vonatkozik ez, és főleg a perifériákra. Ott nagyon fontos a megújuló energiaforrása kihasználása, tehát ez egy nagy téma. És ezzel valószínűleg nagyon sok új munkahelyet is lehet az elkövetkezendő években teremteni. Itt a véleményemben szerettem volna a finanszírozási kérdést hangsúlyozni. Véleményem szerint fontos az, hogy kohéziós finanszírozási források legyenek ezen a területen, és hogy több forrás koncentráljunk a megújuló energiába történő beruházásokba. És reméljük, hogy itt növekszik majd a munkahelyek száma is, ami megint európai hozzáadott érték. Fontos, hogy a különféle finanszírozási eszközöket összefogjuk, és hogy például a Horizont 2020-as programból is profitálunk. Ugyanúgy hangsúlyoznám itt az alapkutatások fontosságot is, és az európai megújuló energia kutatás fontosságát. Amit az egyes finanszírozási lehetőségek szerepét illeti, remélem, hogy itt is tudunk javítani a jelen helyzeten. Hiszen itt van az Elena alap, itt van az intelligens energia program, és ezek valószínűleg jobban tudnak megfelelni a megújuló energiával összefüggő kihívásokra. Európában nagyon fontos a különféle területeken, régiókban, hogy fenntartsuk és növelni tudjuk saját energiánkat. A megújuló energiaforrások kihasználása pedig nagyon fontos ebben a tekintetben. Véleményem szerint jobb, hogyha az európai energiaforrásokat jobban használjuk, mint hogyha Európáról Európától messze levő területekről hozzuk be mondjuk a kőszenet vagy egyéb fosszilis energiaforrásokat. Másrészt figyelembe kell vennünk minden tagállam, minden terület, minden régió sajátosságait. És emiatt nem folytathatjuk ugyanazt a megújuló energiapolitikát minden területen. Ebben a véleményben pedig hangsúlyozni szeretnénk a bioenergia fontosságát is, tehát főleg a ritkán lakott térségekben. Itt ez növelheti az életszínvonalat, En mellett Európán belül hangsúlyozzuk a megújuló energiaforrások fejlesztésének határokon átnyúló aspektusait is. Éppen ezért eh, aláhúzuk az IPA és az ENI programokat, ezeken keresztül is eh, támogathatjuk a megújuló energiaforrást ezen projektek keretén belül. Az elkövetkezendő években kemény céljaink vannak a megújuló energia tekintetében egész Európában. És hogy eh, ezeket a célokat el is érjük, megvalósítsuk, annak érdekében eh, hosszú távú energiapolitikára van szükség. Olyan politikára, amely nem eh, nehezíti meg a megújuló energia felhasználását. Pillanatnyilag nagyon ellentmondásos a politika Európában, és nagyon ambiciózus céljaink vannak. Azonban a környezetvédelem területén meg szeretnénk ezeknek az energiaforrásoknak a használatát korlátozni. Remélem, hogy a döntésük majd olyan irányba mutat, hogy a pozitív hatásukat hangsúlyozzuk ki. Néhány fontos pont a jelentésben arról szól, hogy megpróbáljuk összhangba hozni a környezetvédelmet és a megülő energiaforrásokat. Most pedig várom megjegyzéseiket. Köszönöm. Uh, thank you. I don't know if Markus Pieper is replaced. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy Markus helyettesíti -e valaki. Lambert él szó. Markus az ITRE-ben van ezért most nem tud itt lenni. Ugyanakkor elmondta, hogy már a véleménytervezet is nagyon jó volt. És hogy helyesen kereste az egymás kiegészítő jelleget a már meglévő eszközök között. Természetesen nem mindegy, hogy Európában éppen hol tartózkodunk, és ez meghatározza, hogy milyen technológiát fejlesztünk és használunk. Ez egy központi kérdés. Másrésztről arra is figyelemmel kell lenni, hogy hogyan alakul a költséghatékonyság, és erről is esett már szó. lehet, hogy mondjuk Finnországban valaki napenergiát szeretne fejleszteni, és azt gondolom nagyon fontos figyelembe venni a költséghatékonyságot is ilyenkor. Vegyük a német példát. Ha megnézzük, hogy ez milyen hatással van a polgárokra, akkor láthatjuk, hogy mennyire fontos a költséghatékonyság, ugyanis ez kihatással lehet a polgárokra is. És természetesen ez a 2020-as stratégiával is összhangban van. Gondoskodnunk kell arról, hogy ez megfizethető legyen a polgárok számára. És úton van egy módosító is, ugyanebben az irányban. Ez kapcsolódik a kutatásfejlesztés témaköréhez is, hiszen Európa valóban az élvonalba tartozik például a szélenergia és az ehhez kapcsolódó technológiák körében, és még mindig megvan az előnyünk, de nem szabad el az iparunk egy részét például Ázsia javára. A K plusz F projektek és a 2020-as horizontal való összekapcsolódás nagyon lényeges. És szóba kerültek még az intelligens hálózatok. Nagyon jelentős a decentralizáció mértéke, hálózatok pedig nem képesek felszívni a felesleget az egyik területen és átvinni azt egy másik területre. Ezt tapasztaltuk Hollandiában is. Lehet, hogy van feleslegünk szélenergiából, de nem tudjuk ezt átadni olyanoknak, akiknek szükségük lenne rá. Ez problémát okoz ugyan, de működhetne másképp is gyakran olyan sok a feszültség és olyan nyomás nehezedik egy bizonyos hálózatra, hogy üzemzavar következik be. Ezt is meg kell vizsgálnunk, és nem csak fenyegetésként kell tekintenünk erre, hanem a fejlődésre való lehetőségnek is. Az intelligens hálózatok működhetnek eh, sok decentralizált áramtermelő erőművel együtt. Az intelligens hálózatok eh, technológiája az informatikához, az erőforrás kezeléshez is kötődik, és ez eh, nagyon fontos. Itt hívnám fel a figyelmet a Kolarska-Bobinska jelentésre. Ezt a legutóbbi ülésünkön beszéltük meg, és akkor határoztunk is erről. De gratulálok a véleményhez. Köszönjük. Gergos Stavrakakis Maria Irigoyen helyett. Köszönöm, elnök asszony. Irigoyen Perez asszony ma nem tud itt lenni, mert Csillében van egy találkozója, és részt vesz az EU-Chile közös parlamenti közgyűlésén. Az Eurolat közgyűlésén is ott lesz. Ezért most én fogom tolmácsolni az ő véleményét, Rita Mahler véleményével kapcsolatban. Először is Irigoyen Perez asszony, de a szem, személyes saját nevemben is gratulálni szeretnék ez a véleményhez a megújuló energiaforrások valóban javítják az Európai Unió export képességét és a versenyképességét is. Új iparágak születnek, erősödik az innováció, és növekednek a, növekedik a munkahelyek száma, és különösen a KKV-kben. A megújuló energiaforrások hozzájárulnak a kevésbé fejlett régiók fejlesztéséhez, és az Európai Unió energiaügyi miniszter is elmondta, hogy önállátásra lenne szükség ebből a szempontból. Ezen kívül az Európai Bizottságnak erősíteniük kell a megújuló energiaforrások használatát és energiahatékonyságát. Az innováció és a fejlesztés rendkívül fontos. A kohéziós politikának a 2014-2020 közötti időszakban még erőteljesebb hangsúlyt kell erre fektetnie. Harmadszor az európai régióknak nagyobb rugalmasságot kell tanúsítaniuk ahhoz, hogy elérjék azokat a célokat, amelyeket 2020-ra tűztek maguk elé. A megőr energiaforrások így fejlődhetnek tovább 2050-ig. Irigoyen asszony hangsúlyozta, hogy mennyire fontos a határokon átnyúló kapcsolatok számának növelése. Az egységes piac szempontjából is nagyon fontos ez, illetve így lehet konszolidálni a megújuló energiaforrásokat. Ezen kívül javasolja, hogy erősítsék meg az Elena programot. Az Intelligent Energy Europe programot ezen kívül arra is fel lehetne használni, hogy még tovább növeljék a megújuló energiaforrások hozamát. Mindezekből a megjegyzésekből Irigoyen asszony a saját frakciója a szocialisták nevében módosító indítványokat fog benyújtani, amelyek tovább javítják a szöveget. Köszönöm. Uh, very much. I don't know if... Köszönjük szépen. A zöldek nevében hozzászól valaki? Még François Fonzi szeretne hozzászólni, aztán Jean Bartonescu. Köszönöm, elnök asszony. Jean-Jacques Obisep a felelős ennek a témának a frakcióban, de most én fogom az ő nevében elmondani. És hangsúlyoznám, hogy milyen időszerű ez a jelentés egy olyan időszakban, amikor ellentmondás mutatkozik az Európai Unió által kitűzött célok és a megújuló energiaforrások területén a terepen tapasztalható valóság között ugyanis nem tartunk még ott, hogy elérhessük a céljainkat, hogyha nem kezdünk valamit a válságos helyzettel, amelyet önök is jól ismernek. A frakciónk, a zöldek különösen érdeklődnek az olyan energiaforrások és infrastruktúrák iránt, amelyek ebbe az irányba mutatnak, és osztom Lambert véleményét a beruházások létfontosságú mi voltával kapcsolatban. Így lehetne növelni a megújuló energiaforrások használatát az európai energiaellátásban. Hatalmas potenciál vár itt még kiaknázásra, de ehhez beruházásokra van szükség, és ezeket állami forrásokból és európai forrásokból is támogatni kell. A társfinanszírozás és a magánforrások is természetesen szükségesek és támogatandók, de úgy lehet a legjobban biztosítani a fejlődést, hogyha állami és különösen európai forrásokat is hozzáadunk. Így lehet leküzdeni azt a válságot, amelyet ismételnék, hogy mennyire súlyos. A frakciónk támogatja a megújuló energiaforrások használatát, ezért természetesen egyetértünk ezzel a véleménnyel, és próbáljuk a saját gondolatainkkal is a lehető legjobban gazdagítani ezt a véleményt. Köszönjük, Joachim! Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Én is Manner kolléganőnek a jelentést. Lambert már mondta, hogy ezt össze kéne kötni Kolárszka-Bobinska féle jelentéssel. Erről szavaztunk a legutóbbi Strasburgi héten de emlékeztetnék arra, egy néhány kollégám ezt már elmondta, volt egy jelentés az energiainfrastruktúra kapcsolatban 2020-2050-es céldátumokkal, és szerintem ez a legfontosabb pont, mert ott megállapítottuk, hogy az energiahálózatok fenntartásához, ahogyan rendelkezünk most ezekkel Európában, nagyon messze vagyunk az energia belső piactól, vagy az Energia e- Európai Szövetségtől. De ehhez 280 milliárd euró kell körülbelül, azt mondtuk, tehát hogy magas színvonalon maradjanak a hálózatok. Egy további hálózatépítés, ami a gridet illeti, vagy az Energia Szövetség kialakítását, ez további 8 milliárdba kerül a bizottság ezt így kalkulálta annak idején, amikor az infrastruktúrális intézkedésekről beszélt. Tehát olyan összegekről beszélünk, ahol még a legvastagabb kohéziós alap sem elegendő, és itt más módokat kell találni. És a 20-20-as 20-20-as céloknál nem csak az energiatermelésről beszélünk, mi azt mondjuk például a szélerőművek, a szélenergia termelése, Adott esetben Európában úgy jelentkezik, hogy meghatároztuk, hol vannak a lehetséges helyszínek. A szélből energiát termelni nyilván ott lehet a legjobban, ahol a szél, tényleg szél van. Tehát az offshore területen, a parti övezetekben, tengerparti övezetekben, Lengyelországban van még némi potenciál, de azért nagyjából a helyszíneket már kijelölték ahol eh, energiát célből állítanak elő, ott nincs szükség olyan nagy mennyiségű energiára, és el kell juttatni a szárazföldre valahogy ezt az energiát, és ezzel megint csak a, a hálózatépítés kérdésére térek vissza. Lambert mondta, hogy Németországban mit látunk. Itt arról van szó, hogy egy tervezési biztonságot kell adni a hálózatok esetében is, és itt helyi kezdeményezések ezt akadályozzák, húzódik a dolog, hogy úgy mondjam, hiszen van eh, egy eh, műemlékvédelem alatt álló halastó a környéken valahol, vagy valaki nem akarja, hogy az utcájában legyen egy nagy vezeték, stb. És hát persze költség kérdése is, és hát Németországban ezt a polgárral fizettetik meg időközben, a saját zsebén érzi a polgár, hogy mi történik a nagy eh, ipari ágazatok, ahol melyek energiaintenzívek, azt mondják, hogy eh, az energiaárak egy komoly termelési hátrányt jelentenek, költséghátrányt jelentenek, és azon gondolkodnak, hogy Európában vagy Németországban feladják a termelést, és máshová mennek vele. Vagyis a téma bonyolult, sokkal bonyolultabb, mint hogy egyetlen pontra tudnánk fókuszálni ezen a ponton. De hogyha egy válságból a másikba megyünk és csúszunk át, akkor nagyon tartok attól, hogy pont itt fogjuk megszerezni az szükséges összegeket, hogy ne csak magas szinten tartjuk a hálózatokat, hanem még tovább fejlesszük, tovább építsük őket. Vagyis egy kis realizmusra szükség lehet ebben az esetben is. És a megoldás az lehetne, amit Rika Manner is említett, ott, ahol decentralizált megoldásokat lehet alkalmazni, ott keressük meg ezeket, de a nagy energia egységes piac, a nagy áramszövetség célját ne tévesszük szem elől közbe. De hát a részlet, az ördög gyakran a részletekben van, és ezt ne felejtsük el a vita során. Köszönöm szépen, Viktor. Köszönöm szépen, Danuta. Nagyon időszerű ez a jelentés, összhangban van a Bobinska féle jelentéssel, és persze más jelentésekkel is, vitákkal is, amiket lefolytattunk. Én raportőr voltam a kohéziós alap kapcsán, és örülök, hogy ez a vita sorra kerül. Mit csinál Rika most? Ez egyértelmű felszólítása arra, hogy a rövid távú gondolkodást hagyjuk el, amely most dominálja a vitát Európában. Mario Monti alkalmazta a short-termism kifejezést, a rövid távúság kérdését. Ugye pillanatnyilag foszilis energiát adnak el nekünk külföldről sokan, Másrészt azt kell látni, hogy óriási kockázata van annak, hogy versenyképességi hátrányba kerülnek az országok és a vállalataik, hiszen nem elég likvidek ahhoz, hogy az új problémákat kezeljék. Ami teljesen világos, az az, hogy a megújulókra többet kell költeni, többet kell beruházni, és a Bloomberg jelentés azt tartalmazta, Kína, utána második helye van Európa, ahol egy nagyon komoly energiarés mutatkozik, és csak a harmadik az Egyesült Államok. A második gondolat, hogyha kutatás, fejlesztésre költünk megújuló energiaforrás területen, akkor tudunk-e biztosítani hozzáférést a régiók, a önkormányzatok, a települések számára? hiszen a know-how nagyon drága. Az európai cégeink, akik Kínába mennek, és ott fejlesztik ki a termékeiket, és onnan szállítják Európába, mert olcsóbb Kínában. Hát én megértem, hogy miről van itt szó és hogy tudjuk megvédeni a kapacitásunkat, ne csak szavakban, ne csak a nyilvánosság előtti vasárnapi beszédekben, hanem nézzük meg, hogy mit tudunk tenni a megújulókkal, meg kell nézni az egységárakat például a felszereléseknél. Az igazság és a realitás azt mutatja, hogy ez nem éppen hizelgő Európa szempontjából, és most Celler úr is mondott valamit, számosan vannak az én országomban, hazámban, Romániában is. Úgy tűnik, hogy a megújuló energiafelhasználással a számlák nőnek, többet kell fizetniük, hiszen valakinek a különbséget ki kell fizetni a foszilis energia esetében, ahhoz képest, hogy mennyibe kerül az energia, ha geotermikus, vagy nap, vagy szélenergiát használunk Másrészt a privatizáció. Hát ez nem volt egy gyógyír mindenre. Romániában és sok helyen látjuk azt, hogy nagyon rugalmas az energiaellátás, a feszültség esetén, de azt is látni kell, hogy milyen igények jelentkeznek nyáron újabban és télen is. Ha csak megnézzük, problémáik vannak a fogyasztókkal, a szolgáltatóknak, nem tudják az igényeiket kielégíteni. Tehát Európában egy integrált megközelítésre van szükség, hogy az összes problémát, és ne csak a rövid távú problémákat kezeljük. Rövid távú mi a válasz? Fokuszáljunk olajra, gázra, ez jó lesz a multik számára, ha el tudják adni a gázt, az olajat, hatalmas profittal, és egyéb problémákat, a hálózatokat, illetőleg az erőművek témáját is meg kell néznünk Én ezt intelligens hálózatokat kell építenünk, ez egy fontos műszaki alap, és ehhez strukturális és kohéziós forrásokra is szükség van. Köszönöm szépen, Viktor. Az Európai Bizottság kíván -e reagálni, örülök, ha megteszi. DG Energy, az Thank you. Üdvözöljük a javaslatokat, az elképzeléseket, és azt a szerepet, hogy, milyen, hogy a megújuló erőforrásokban az EU alapok milyen szerephez jutnak, és azt, hogy kapcsolatot kívánnak teremteni az infrastrukturális beruházások és a regionális fejlesztés között, hogy teljes mértékben regionális szinten kereteket teremtsünk. Köszönöm szépen. Tom Holz a DG Energy részéről. Rika, kíván-e néhány szóban reagálni? Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a bizottságnak is a kommentárt. Köszönöm szépen a kollégáknak is a kiváló megjegyzéseket és a javaslatokat. Ezeket mind-mind figyelembe veszem majd a munkám során. Nagyon fontos és nagyon sokrétű dolog ez az, hogy saját energiánk legyen, illetve a megújuló energiaforrások hatékony kihasználása egész Európában. Véleményem szerint Viktor nagyon fontos dolgot hangsúlyozott, amikor azt mondta, hogy hosszú távú politikát kell itt folytatni, és döntéshozóként is olyan döntéseket kell hoznunk, hogy a különféle ágazatokban hihető beruházások történjenek a megújuló energia területén. Hiszen elég gyakran van az, hogy változik a jogalkotás, változnak a jogszabályok. Ez pedig itt az érintetteket elbizonytalaníthatja, amikor beruháznak ezen a téren. Joachim szólt az energiaügyi belső piacról. Véleményem szerint itt is hosszú távon kell gondolkoznunk, és én is nagyon melegen támogatom ezt az elképzelést. Amikor itt a Területi Fejlesztési Bizottságban beszélünk, akkor tudnunk kell, hogy mi itt a kompetenciánk. És fontos az, hogy ki domborítsuk ezt. Lambert a költséghatékonyságról beszélt, és a különféle régió potenciáljairól. Mindenképpen figyelembe veszem, ezt nyilvánvaló az, hogy a napenergia kihasználása költséghatékonyabb Portugáliában, mint Finnországban. Finnországban ezért nem érdemes beruházni, hogy naperőművek legyenek. Tehát mindenképpen figyelembe kell venni a saját térségek, a saját régiók erősségeit, és azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják a megújuló energia termelést. De ahogy említettem, nagyon fontos elemeket hallottam az eszmecsere során. Figyelembe veszem ezeket a további munkámban, és köszönöm szépen még egyszer a megjegyzéseket. Köszönöm, Rika. Szeretném még bejelenteni 28-a 12 óra a módosítók határideje. Lambe. Az előadó után Lambe. Hát igen. Lehetne 6 óra hétfőn? Mert csak az idő miatt szóló. Ne 12 legyen, a 6 óra. Mert akkor jövök. Piper úr. Jó, legyen nagyvonalú a titkárság, jó, legyen hat óra, köszönöm szépen. Akkor az utolsó érdemi tartalmi rendi pont következik. Egy kísérleti projektről van szó, amit, amiről az előző parlament szavazott. Kísérleti projektről erre 5 millió eurót alokáltunk. Ez ezt az Európai Bizottság a DG Régió, régió keresztül bonyolította le. Most mai napon pedig Viceva igazgatóasszony az, aki a DG régió főigazgatóság részéről meglátogat bennünket, és meg is adom a szót, hogy beszámoljon a kísérleti projekt tapasztalatairól. Köszönöm szépen, igen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Örülök, hogy eljöhettem önök közé. A bizottsági szolgálat tímje meglehetősen számos tagból áll, ugyanis nem csak a regionális főigazgatóságtól vannak itt kollégák, hanem a foglalkoztatáséről, az igazságügyi főigazgatóságról, mert egész idő alatt igyekeztünk együtt dolgozni a roma összefüggésben lévő kérdésekben, hiszen ez egy széles körű probléma, halmaz, amivel itt találkozunk, számos dimenziót mutat, és együtt kell működnünk, ha meg akarjuk oldani. Egy kicsit szeretném most kifejteni, hogy milyen projektről is volt itt szó, milyen alapötletből indult ki, milyen eredményekre vezetett ez, és milyen következtetések vannak. Hiszen projektek, kísérleti projektek azért vannak, hogy teszteljünk valamit, hogy következtetéseket vonjunk le annak érdekében, hogy a fő szakpolitikai területeken lássuk, mire tudunk jutni, és ez befolyásolja a legfontosabb cselekvésünket. Mindjárt az elején szeretném bemutatni, hogy hogyan kezdődött. Remélem mindenki látja a projektet az Európai Parlament a regionális főigazgatóságra bízta a regi szakbizottság 2009-ben bízta ránk ezt a feladatot, tehát annak érdekében, hogy innovatív és integrált lépéseket tegyünk, hogy a multidimenziós problémát tudjuk kezelni ezen a területen, amikor a roma közösségek integrációjáról beszélünk. Számos tevékenységet azonosítottunk, de kezdjük először a költségvetéssel, az 5 milliós euró volt, aztán 2009-ben hirdettük meg a pályázatot, több ágon indítottuk a tevékenységet, az egyik a kisgyerekek fejlesztése volt, aztán a következő az önfoglalkoztatás mikrokreditekkel, aztán a harmadik terület a tudatosítás, figyelemfelkeltés, a tájékoztatás, és persze közben monitoring és értékelés útján kapcsolatot alakítottunk ki az ENSZ-el 2010-ben, aztán az adatgyűjtés megint csak 2015-ben kezdődött egy másik területen, és ez mutatja, hogy integrált megközelítést alkalmaztunk, beleértve a monitoringot, az értékelést is, hogy tényleg bizonyítékokon alapuló munkát tudjunk folytatni a jövőben. Aztán lépésről lépésre haladnék, milyen komponensei voltak ennek a kísérleti projektnek. Az első ág az az volt, hogy a roma gyerekek csatlakozását, a minőségi vagy hozzáférését a biztosítsuk. Kisgyerekekről van szó, hat éves, kó, hat éves korig, a roma gyerekekről természetesen. És a kérdés az volt, hogyan tudjuk a hozzáférést erősíteni ezen célcsoport keretei között a egészségügyhöz, az óvodákhoz, a gyerekneveléshez, és szerettük volna őket felkészíteni az iskolai aktivitásokra, és javítani kívánjuk a lehetőségeiket a jövőre nézve. Az, nézzük először a partnereket, a roma oktatási alapítvány volt, a főpartner három nemzetközi és 12 helyi partnerrel dolgoztunk, a teljes költségvetés mintegy 2 millió eurót ért el, ebből 1,1 milliót az EU fizetett. Magyarország, Szlovákia, Románia és a korábbi Jugoszláv köztársaság Macedónia volt az, akik részt vettek ebben, és 24 hónapos volt egy, ez a projektrész. Az eredmények alapján elmondhatjuk 4000 gyereket értünk el 6 éves korig. Sikerült jó kapcsolatot kiépíteni egy sor civil szervezettel, hogy fenntartható kapcsolatokat, partnerséget alakítsunk ki az említett célcsoporton belül. Ami a konkrétabb eredményeket illeti, a, ugye a hozzáférést a kisgyerekek esetében az oktatási intézményekhez, az óvodákhoz, napközikhez százszázalékos eredményben mindenek előtt értünk el, mindenek előtt Szlovákiában sikerült a teljes kapacitást kialakít, igénybe venni az iskola előtti intézmények esetében. Sikerült a teljes potenciált kiaknázni, amely rendelkezésre állt az adott helyszínt és a korábbi Jugoszláviai köztársaságban, Macedóniában sikerült az összes gyereket sikerült bevonni, akik az adott helyszínen éltek, vagy ott éltek. Hát persze különböző módon mik voltak a központi tevékenységek. A családokat akartok felkészíteni mindennek előtt, a nőket akartok erősíteni szerepükben mentori tevékenységbe is bevontuk a nőket, mert láttuk, hogy mennyire fontos az, hogy nagyon konkrét, célzott lépéseket tegyünk, amelyek figyelembe veszik a helyi sajátosságokat. A roma közösségekből választottunk ki embereket mentori tevékenységre, hogy megfelelően irányítsák a célcsoportot aztán tanárképzés is hozzátartozott, a nem diszkriminatív politika elterjesztése, a befogadó oktatáspolitika volt még, ahol mire súlyt helyeztünk. Egy szélesebb körű megközelítést akarunk az iskola előtti nevelésben kialakítani, például időnként délutáni programokkal is a lehető legkreatívabb, a lehető leginnovatívabb módon különböző tevékenységeket, és a legfontosabb, az alapeset viszont mindig az volt, hogy a helyi hatosakkal együtt kell működni. Ami a következtetéseket illeti a kísérleti projekt esetében ezen ágban alapvetően száz százalékban elértük a gyerekeket az összes helyszínen, az említett korcsoportban sikerült Szlovákiában például kapacitást növelni, aztán alternatív tevékenységeket is kialakítottunk. Ezek Szlovákiában, Romániában voltak így, aztán mentori roma családokat sikerült létrehozni, bizonyos értelemben az roma családok és az intézmények között sikerült kialakítani a kapcsolatot, milyen gyenge pontok voltak, hol látunk még potenciált, a helyi hatóságokkal az együttműködést lehet még erősíteni, ez egy folyamatos dolog, nem lehet száz százalékban ezt elérni, egyetlen projekt keretei között a jövőben ezt egyszerűen folytatnunk kell biztosítani kell, hogy a megkezdett akciók folytatódjanak. Hogyha sikeresek vagyunk a kísérleti projekttel, akkor egy fenntartható hatás elérésére kell törekedni. A következő nagy terület az önfoglalkoztatás és a mikrohitel témája volt. 1,6 mm, millió, ebből 1,4 milliót az EU fizetett. Láthatjuk a partnerszervezeteket is. El kell, hogy mondjam, ez a Magyarország Nemzeti Erőforrás Minisztériummal működtünk együtt itt. A romákat fel akartuk készíteni arra, hogy üzletet indítsanak, vállalkozók legyenek mikrohitel segítségével, aztán a támogatás, a kapacitás kialakítása, hozzáférés volt az, ami alapvető szerepet játszott. Két évről beszélünk, 2010-ben kezdődött ez a tevékenység, és 2012-ben végződött a tevékenység a következtetéseket még nem sikerült véglegesen levonni, természetesen további értékelésre is van még szükség, ami a mikrohitel problémákat illeti, ugye kis vállalkozások indítására kellett pénzt szerezni a roma közösségekben. Természetesen kezelni kellett a hiteleket, bevételeket kellett biztosítani a romák számára, és láthat látjuk, hogy ez egy nagyon hasznos kísérleti projekt volt, és észrevettük, hogy számos területen másfajta megközelítést kell alkalmazni, időközben kellett váltani van, ami máshol működött a nem roma közösségekben, teszteltük a dolgot, és úgy tűnt, hogy ez nem hasznos, ez nem fog működni az adott közösségek között. Nem elég hatékony, hogy úgy mondjam, a roma közösségekben. Példát mondok erre. Az egyik célcsoport az, mm, az elején még ott volt, és időközben váltani kellett a célcsoportot, mert észrevettük, hogy egy bizonyos hatékonyság elérése érdekében azon rómákhoz kell fordulni, akik nem a legszegényebbek, hanem olyanokhoz kell fordulni, akiknek már vállalkozási tapasztalatuk is van, egy tanulással is összefügg, ez, tanítani kell az embereket, oktatni kell őket, mielőtt ebbe belevágnak pénzügyi területen például bizonyos pénzügyi tudásra szükség van, hogy egy dolgot véghez vigyenek hogyha azt akarjuk, hogy sikeres legyen a projekt, olyan láthatjuk, hogy az elterjedtsége mekkora, ez egy kicsit drágábbá is tette a projektet, ez a váltás. Tehát ha látjuk a végén, hogy milyen az input és milyen az output, milyen a betett befektetés és az eredmény, tehát végül is annyira nem volt hatékony a pénzelköltés, de akkor is azt gondolom, hogy nagyon jól fogadták a projektet politikai szinten. Most jobban tudjuk, hogy ki a célcsoportunk, hogyan tudjuk, vagy tudjuk azt, hogy ezt oktatással, képzéssel is össze kell kötni az ilyen jellegű tevékenységet, és a gyenge pontoknál ilyenek is voltak, sikerült ezt látni. Az egyik gyenge pont az az volt, hogy alapvető fontosságú a nemzeti hatóságokkal az együttműködés, és ezen a területen a projekt nem volt túl hatékony, hogy úgy mondjam. Vagyis, hogyha vannak kérdéseik, természetesen készek vagyunk a kérdésekre válaszolni. 400 ügyfelünk volt, de a végén 138 ügyfelünk volt, tehát láthatjuk azért, tehát nem volt olyan nagyon hatékony. A következő terület, amiről beszélni szeretnék, a tájékoztatás és a tudatosítás, a figyelemfelhívás. A React címet kapta ezt a terület, tegyük Európát a romák számára egyenlő helyi ergo, tehát Róma alsó szintű szervezeteket kerestünk, akik a gyökereknél dolgoznak, meg akartok változtatni a romákkal szembeni negatív hozzáállást, ez volt alapvető cél, és politikailag felhívtuk, ki, felhívtuk a figyelmet ezekre a területekre. Románia, Olaszország, Bulgária és Albánia volt az, voltak azok az országok, ahol indult ez a projektterület. Természetesen láttuk, hogy a kampányok nem állnak meg önmagukban, ezeket kombinálni kell bizonyos esetek bemutatásával. Tehát úgy kell látni, hogy az egész kísérleti projekt egy része ez önmagában nem áll meg. Nézzük meg a következtetéseket ezen projektterületről. a kampány tevékenységeink, és hát ennek a célja az, hogy a legnagyobb figyelmet keltsük a nyilvánosságban, nyilvánvaló, és egészen jó gyakorlatokat alakítottunk, kiszereztünk videoklipekkel, szociális médiát vettük igénybe, közösségépítési feladatokat indítottunk be, aztán helyi jogvédő csoportokat, pozitív akciókat indítottunk. Persze voltak gyenge pontok ezúttal is, a tevékenységek kifejlesztésében bizonyos társaságokkal, sportá, sportklubokkal nem sikerült jól kialakulni, kialakítani jó kapcsolatot, és nem sikerült kritikus tömegre jutnunk, hogy a kampány tovább menjen, vagyis hosszú távú vá nem sikerült átalakítani. Ehhez hosszú távú befektetésre van szükség a társadalomba. A roma civil szervezetek ügyekhez fűződő kapcsolat alapvető fontosságú, őket mindenkikkel be, be kell vonni. Van itt egy példa a Dian, a figyelemfelhívás az antirasszista akciókra Romániában. Végül most még szeretnék kiemelni eh, néhány szakpolitikai következtetést, amit levonhatunk az egész projektből. Az egyik igen jó eredménye ennek a projektnek az, hogy sikerült az egész projekt során megerősíteni a belső együttműködést, a koordinációs mechanizmust az Európai Bizottság szolgálatai között, akik érdekeltek a roma ügyekben. Ezért vagyunk ilyen sokan a mai napon a különböző bizottsági szolgálatok vettek részt az egészben. Aztán sikerült az egész projekt során létrehozni a kommunikációt a legfontosabb érintettek között, akik a roma integráció részesei számos tagállamban. És a legnagyobb roma népességgel sikerült mindenek előtti itt eredményre jutni. Azon kívül azonosítottunk egy néhány fontos következtetést. Ezeket figyelembe tudjuk venni a jövőbeli programok során 2014 után. Ezek olyan dolgok, amelyek az Európai Szociális Alap keretében működtethetők, de a regionális együttműködés során is figyelembe vendők. Nos, ami a tudást illeti, mindenképpen erősíteni kell az integrált megközelítést. Látjuk, hogy milyen nagy eredmény lehet egy ilyen integrált megközelítés, és sikerült létrehozni egy alapot a jövőbeli tevékenységünkhöz. A projekt során, illetőleg párhuzamosan a projekttel kellő tudást szereztünk, hatásos tudást szereztünk arra, hogy hol kell módosítani a strukturális alapok jogi keretét 2014 után és bevezettünk egy úgynevezett integrált lakásaktivitást a romák számára a jogalkotási kereten belül. Az adatgyűjtés révén és az értékelés során sikerült rendkívül sok adatot összegyűjtenünk, és számos vizsgálat született, vizsgálati eredmény született. Sikerült az adatgyűjtés révén eljutni oda, hogy jó alapot szerezzünk a jövőbeli tevékenységünkhöz, és egy sor módszert bevezettünk a hatékonyság értékelésére, amikor együttműködünk a roma közösségekkel az ilyen jellegű tevékenységek során sikerült együttműködni, a Világbankkal, az ENSZ fejlesztési programjával, az, alapvető jog, az alapi jogok ügynökségével, és felhívtuk a figyelmet, és egy konferenciát szerveztünk elmúlt év áprilisában a romák helyzetéről. Az utolsó díja mit mutat, milyen eredményre jutottok? milyen következtetéseket vontunk le. A kapcsolat ezen kísérleti projekt és a Nemzeti Roma Integrációs Stratégiai Keret közötti kapcsolatot erősíteni kell, szinergiát kell kialakítani az összes eszköz között, amit bizottsági szolgálatok alakítanak ki. Ez a kapcsolat alapvető fontosságú, és ezt erősíteni kell, jobban figyelembe kell venni a strukturális és beruházási alapok következő program időszaka során, hiszen a következő programozási időszak során jól megalapozott minőségi roma integrációs stratégiát kell alkalmazni. És az egyik legfontosabb téma az az, hogy hogyan tudjuk tovább vinni a projekt tevékenységet, és erősíteni is egyben, hogyan tudjuk kiaknázni a következtetéseket. Utolsó pontként pedig eh, egy eseményre hívnám fel a figyelmet. A kísérleti projekt részeként lesz egy konferencia március 15-én idén. A fő cél az az, hogy elterjesszük az eredményeket, a kísérleti projekt eredményeit tehát, és eh, szeretnénk létrehozni az érintettek számára egy találkozó helyet hogy a szolgálatok, az érintettek, eh, akik roma ügyekben dolgoznak, eh, újra összejöhessenek. Köszönöm szépen a figyelmüket, sikeresnek tartjuk a projektet, eh, a politikai tanuláshoz hozzájárult ez. Az összes kollégám rendelkezésükre áll egyébként most, ha kérdéseik vannak. Thank you very much, Joachim Zeller. Joachim Zeller. Köszönöm szépen a beszámolót, és köszönöm a pilóta projektet, a kísérleti projektet is, amely nyilván nem volt egyszerű feladat. A kísérleti projekteknél mindig ismereteket kell szereznünk. És itt nem szereztünk új ismereteket. Azonban teljes mértékben igazolt az eddigi ismereteket. A romák befogadása csak akkor sikerült, hogyha az egész társadalom azokban az államokban, ahol a cigányok élnek, részt vesz, és nyitott. Említette, hogy az egyik eh, gyenge pont az volt, hogy egy önáltal említett országban nincsen eh, hatékony együttműködés, nem lehetett létrehozni. Amíg ez nem működik, addig a probléma sem oldódik meg. Egy másik szempont hogy a roma közösségeken belül kell partnereket találni, akik készek arra, hogy együttműködjenek, és hajlandók az integrációra saját környezetükben. Hiszen időközben már nem probléma az, hogy például Magyarország, Szlovákia, Románia cigányai eljönnek az én városomba, például Berlinbe, tehát több ezer van már. És azért jönnek, mert diszkriminálják őket hazájukban. Most elmentek másik európai városokba, azonban nem romaként jelennek meg, hanem mint magyar, szlovák, román állampolgárok. És országokkal való együttműködés enyhén szólva, hogy barátságos legyek, nem tökéletes, és ezek az emberek teljesen felkészületlenül jönnek el például Berlinbe. És ott megpróbálnak túlélni. In, in Olyan kerületekbe költöznek, amelyek szociálisan nem a legerősebbek. Äh, És nagyon sok integratív intézkedéssel próbáljuk a feszültségeket egy picit eh, leépíteni. Például van olyan példa, hogy egy kétszobás lakásban 60-an laknak romák. Nagyon nehéz az embereket egyáltalán elérni, a gyerekeket iskolába vinni, mert a szülők nem ragaszkodnak hozzá. Ez most már nem csak eh, a mondjuk úgy a származási országok problémája, ez egy összeurópai probléma lett. nicht uh, insgesamt És uh, a politikának és az egész társadalomnak uh, részt kell vállalni ebben. Most már nem csak az érde érdekelt uh, származási országnak, hanem az összes európai országnak együtt kell működni. És uh, mindenképpen uh, tudatosítani kell a problémát a lakosságban. Uh, äh, uns innerhalb der Roma és a roma közösségen belül kell szövetségeseket találnunk, akik készek arra, hogy együttműködjenek ebben az összeurópai kérdésben a romák javára. Uh, thank you, François Alfonsi. François Alfonsi. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném kifejezni, milyen elégedettek vagyunk a szakbizottság részéről. Először is azért, hogy létrehoztuk ezt a kísérleti projektet, másodszor pedig azért, hogy sikerült ezt megvalósítani ilyen rövid időszak alatt. Azt gondolom, hogy a számok önmagukért beszélnek. Nagyon fontos ez a kezdeményezés, és abból kell kiindulni, amit már eddig elértünk, majd ennek mentén tovább haladni, és megszólítani azokat a közösségeket, amelyek különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak, ugyanis a teljes szegénységben élnek, és nem is tudjuk, hogy melyik országból érkeztek. A származási országot is fel kell deríteni és megteremteni ott ezeknek a roma népcsoportoknak a megfelelő életfeltételeit. És még azt is gondolom, hogy a szakbizottságunk talán szerepet is játszhat ebben, Sajnos ma nem vagyunk itt túl sokan, de talán érdekes lett volna a Zsözéler eh, kérdéseire eh, jobban eh, válaszolni, hogyha itt lennének azok is, akiket a program keretében kiválasztottunk. A civil szervezetekkel és a roma közössége képviselővel is lehetett volna egy nyilvános meghallgatást szervezni. Azt gondolom, hogy a kommunikáció és az eredmények értékelése járul hozzá a projekt hatékonyságához. Thank you. Köszönjük. Lambert van Nistelrooy. <clears throat> Thank you very much for, for having this information here. Köszönöm szépen az információkat. Mindig döntő pont, amikor a frakcióknak eh, kísérleti projektekkel kell előállniuk. És mindenki azokra az aspektusokra koncentrál, amik a regionális politikához kapcsolódnak. és így olyan projektek születnek, amelyek hagyományos eljárásokban elsikadnak. És ezek közül, a kérdések közül számos Európában, tehát látogatásunk során láthattuk, hogy a romák kérdésére jobban és hosszabban kellene koncentrálni. Ha ugyanis ezt eh, nem tesszük meg integrált módon, akkor eh, nem fog működni. Ez a projekt további lendületet ad ennek a tevékenységnek. Felmerülhet az a kérdés, elhangzott, eh, hogy 2010-ben módosítottuk a kiszolgáltatott csoportokra vonatkozó rendelkezéseket, különösen a romákra vonatkozóakat. Én nekem az lenne a kérdésem, hogy ez a mainstreaming hogy halad? Van egy olyan érzésem, hogy ez nem történt meg. Hogy a pénz, amit a regionális fejlesztési alapnak, a szociális alapnak és más alapoknak adtunk, nem jutott el a romákhoz. Nagyon nehéz volt megnyerni az elfogadásukat, és hogy integrált módon prioritásra tegyük ezt a népcsoportot. Egyrésztről a prioritások, másrésztről pedig a gyakorlati megvalósítás nagyon messze volt egymástól. Romániában nagyon kis arányban használták fel a regionális forrásokat, és egyáltalán nem a legnagyobb romákkal kapcsolatos problémákra fordították azokat. Jó lenne, ha ezt a projektet a következő időszakban is meghosszabbítanak, vagy esetleg be lehetne emelni már a mainstreambe is. Én magam is egy tanulási folyamatban vagyok éppen, és ezt a híres websájtot próbáltam begépelni, de esetleg le tudnák rövidíteni, mert egy háromsoros cím az nem teszi lehetővé, hogy begépeljék. Én se tudtam begépelni, nem sikerült. És nem adtam át a választóimnak egy fontos információt. Tehát, ha egy internet címet tesznek egy ilyen brosúrára, ezen még rajta sincs. Tehát az Európai Bizottságnak még lenne mit tanulnia a kommunikációról, nagy lépéseket tettek már meg, de még nem vagyunk ott. Ez még csak az út fele, még nem meggyőző a kommunikáció. Nem, mert 16 évesnek kéne lennünk ahhoz, hogy ezt végre tudjuk hajtani. A bizottságnak mondanám, hogy először szót adok mindenkinek, aki hozzá akar szólni, és utána válaszolhatnak. Köszönöm, elnök asszony. Ezek a tevékenységek és projektek kiválóak, és szeretnék gratulálni ehhez a konkrét projekthez. A kísérleti projektek adják a legértékesebb tapasztalatot számunkra. Jó kiinduló pont ez számunkra a jövőre nézve. Természetesen nehéz lehet fenntartható projekteket létrehozni. A magam részéről én nem tudok egyetlen fenntartható projektről sem ezen a területen. Azt gondolom, hogy ezzel a közösséggel kapcsolatban a kisgyerekekre kell összpontosítani, főleg a munkavállalás pillanatáig. Lehet, hogy még egy generációt várnunk kell, mire ez fenntarthatóvá válik. És együtt kell működni a helyi hatóságokkal is. Egyetértek, hogy ez sokkal hatékonyabb, mint a központi irányítás. Ami pedig a vállalkozást illeti, csak egy példát mondok, de több tucatnyit fel tudnék sorolni. Amikor polgármester voltam, egy roma megkért engem, hogy szerezzek neki munkát. Megkérdeztem, hogy milyen munkát tudna végezni. Azt mondta, hogy zeneiskolát végzett, és tud hegedülni. elküldtem egy városi szervezési eseményre, és csodálatosan játszott. Most már egy kis zenekar vezetője. És még több romának adott munkát. Nagyon fontos, hogy támogassuk az oktatást. Gondoskodni kell arról, hogy kiskorúktól iskolába járjanak, kísérni kell őket, egészen addig, ameddig teljes állásba kerülnek és mindezt fenntartható módon kell elvégezni. Legalább két generáció kell ahhoz, hogy ez fenntartható legyen. Gratulálok még egyszer. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kollégák, nagyon röviden csak három dolgot szeretnék elmondani. Az első, hogy gratulálok a prezentálónak és a kollégáinak nagyon gyakran a származási ország problémájaként, vagy az érkezési ország problémájaként emlegetjük a roma kérdést, de valójában a roma kérdés egy európai ügy, és ez az egyetlen megközelítés, ami eredményre vezethet. A második dolog, amit mondani szeretnék, az, és kedves kollégák, igen fontos megkülönböztetni azt a kérdést, hogy hogyan tudjuk a következő roma generációt megszólítani. Az én hazámban, Romániában például vannak olyan romák, akik 1990-ben születtek a rendszerváltáskor, 17 évesek voltak 2007-ben, amikor Románia belépett az Európai Unióba, most pedig 23 évesek. És ezeknek a romáknak egy része most végzett az egyetemen. Ez egy személyes tapasztalat Romániából, de gondolom, hogy más úgynevezett származási országok, illetve az onnan érkezett képviselők is meg tudják ezt erősíteni. Tehát van a romáknak egy olyan fiatal generációja, melynek tagjai már megszerezték az egyetemi diplomájukat, és ők lehetnének a változás motorjai, ők tudnák integrálni a közösségüket és természetesen közülük néhányan nem azonosulnak többé a roma közösséggel, és úgy döntenek, hogy elhagyják azt, de vannak sokan, akik továbbra is a közösségben maradnak, és ők lehetnének a szociális és a mentalitásbeli változás motorjai, amiről olyan sokat beszélünk. A harmadik dolog pedig a projekt fenntarthatósága. Ezt nem fogom kifejteni, mert a kollégák már előttem is elmondták, de ha nem vagyunk tudatában annak, hogy évtizedekről beszélünk itt. A kísérleti projekt nagyon fontos. A márciusi konferencia, amiről szintén hallottunk, bizonyára értékelni fogja a projektet, és meg fogja vizsgálni, hogy hogyan lehet állandó finanszírozást tartósabb programokat indítani. És ez a kísérleti projekten fog majd alapulni, de ha megfeledkezünk arról, hogy itt évtizedekről beszélünk, én mérnök vagyok, nem tudom, hogy most két, hár, két, három vagy még több évtizedről beszélünk, de mindenképpen hosszú ez az időtáv. Hogyha ezt a mentalitást tartjuk szem előtt, és úgy kezeljük ezt a kérdést, akkor biztos vagyok benne, hogy sikerre visszük a projektet. Köszönöm. Köszönjük szépen, Morris Ponger. Morris? Nem, mégsem akar hozzászólni. Akkor ennyi volt. Én még egy kérdést tennék fel. Az adatgyűjtéssel kapcsolatban az MDP-t és más intézményeket vettek igénybe. De ez a felmérés, vagy kiadvány, vagy akármi is volt tavaly, tavasszal, ez egy egyszeri esemény volt, vagy egy új folyamat indult meg az adatgyűjtéssel kapcsolatban? A második kérdésem pedig az, hogy François Fonzi egy javaslatot tett arra, hogy lehetne egy szélesebb körű meghallgatás itt a Regionális Fejlesztési Szakbizottságban. És erre meg kellene hívni más intézményeket is, különösen a civil szervezeteket, amelyek a roma kérdéssel és a romákkal foglalkoznak, de talán a roma közösségek képviselőit is. Ezen gondolkodni fogunk, de ha jól tudom, akkor a bizottságban koordinálják ezt a folyamatot. A foglalkoztatási a régió főigazgatóság és valószínűleg mások is az igazságügyi főigazgatósággal közösen részt vesznek ebben, az utóbbi főigazgatóság vezeti ezt a folyamatot. Tehát az Európai Bizottságot is természetesen meghívnánk egy ilyen meghallgatásra. De a következtetések és a tanulságok, amelyeket levontak ebből a kísérleti projektből, Nos, Lambert azt kérdezte, hogy ezek bekerülnek-e majd a mainstreambe. De a fontosabb kérdés számunkra az, hogy a regionális politika jövőjében ezt mainstream tevékenységként látják a regionális politikán belül, amit a tagállamok és a régiók kezelnek, vagy a régió főigazgatóság keretein belül terveznek-e valami innovatív fellépést a romákkal kapcsolatban közösségi szinten ezt nyilván a bizottság koordinálná. Tehát van -e tervük arra vonatkozóan, hogy hogyan fogják utókövetni ezt a projektet? Vagy a mainstreaming csak a rendeleteken és a tagállami régió szintű fellépéseken keresztül fog megvalósulni? Köszönöm és megkaphatnánk elektronikusan a diákat, tehát Lamberten kívül, aki már kinyomtatta, tehát papírformában mindenkinek megvan, de elektronikusan is jó lenne, ha megkaphatnánk. Köszönöm. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen a megjegyzéseket és a jó kérdéseket. Látom, hogy a parlamenti képviselők elégedettek a kísérleti projekttel. Mi is egy jó tanulási alkalomnak tartottuk. Volt néhány nagyon hasznos megjegyzés. Igen, az integrált megközelítés nagyon fontos. Tehát nagyon lényeges az, hogy ne csak a lakással foglalkozzunk, kombinálni kell az oktatással. Meg kell próbálni a roma közösségeket elérni, hogy munkához jussanak. Ez a kísérleti projekt nagy mértékben befolyásolta a jelenlegi jogalkotás folyamatát. És a lakásprojekt integrált lakásprojekt volt. Tehát azonban egyedül nem ér semmit, kombinálni kell más intézkedésekkel. A strukturális alapok ból finanszírozódik. Volt itt egy eh, kérdés, a kérdés pedig arra vonatkozott, ezt több, többen feltették ezt a kérdést, hogy eh, hogyan eh, képzeljük el a roma munkát a jövőben. Igen, ezek a politikai leckék már szerepelnek a gondolkodási folyamatunkban amikor elgondolkozunk azon, hogy a jövőbeli programokat hogyan valósítsuk meg. De realistának kell lennünk. És a kísérletről mainstream-mé kell változtatni a projekteket. Nagyon nehéz folyamat. Sokan említették, hogy mennyire fontos az, hogy a helyi hatóságokkal is kapcsolatba lépjünk, roma képviselőkkel, tehát már eh, nagyon sok jó gyakorlat létezik, nagyon sok eredmény van a területen, azonban még eh, nagyon sokat kell tennünk, mielőtt kijelenthetjük, hogy ezen az alapon tényleg elérhetjük a sikeres mainstreamet. Az ambíciónk az, hogy mainstreamé tegyük a jó mintákat. Így sikerült eh, a haladást menedzselni. Tehát nagyon sok sikert tapasztaltunk. Tudjuk, hogy mit tehetünk, mit nem tehetünk. Valaki azt mondta, hogy jó lenne, hogyha itt lennének a haszonélvezők is. Hogy nekik milyen tapasztalataik vannak. Ők már ajánlatokat tettek, politikai ajánlatokat. Nagyon konstruktívak voltunk ebben a tekintetben, és itt tényleg eh, tudnunk kell, hogy mi a dolog lényege, és eh, csak eh, bátoríthatok mindenkit. Így sokkal többet kell kommunikálni a helyi hatóságokkal, a helyi közösségekkel. És a Világbankkal, az Európa Tanácssal kell együttműködnünk, az EBRD-vel. Tehát szinergiákat kell létrehozni. És pedig kapacitásokat kell építenünk helyi szinten. Ez az egyik leglényegesebb sikertényező. Tehát még egyszer kihangsúlyozom, hogy nagyon fontos az, hogy ebből a kísérleti projektből most mainstream legyen. Hogy hogyan, milyen megközelítést szeretnénk alkalmazni. A bizottság publikált pozíció dokumentumokat. És ezeket a nemzeti hatóságokkal összehangolja. Jelen vannak, már horizontális témaként, és nagyon fontos, a helyszíntre kihatni. Így ez természetesen kihat a városi területekre, hiszen általában a városi területek érintettek. Tehát megpróbáljuk ezeket összefogni, Így megvan a szegénység feltérképezése. Így a szegénység feltérképezésével az adott konkrét számokat is láthatjuk. Így a roma lakosság igazi helyzetét szeretnénk tudni. Tehát éppen ezért alkalmazzuk a szegénységi feltérképezést, hiszen a szegénység az nagyon nagy mértékben a romalakosságot érinti. Tehát gyűjtjük az adatokat, megpróbálunk szinergiákat létrehozni, hogy a lehető legjobb lehetőségeket azonosítsuk a romák számára. És egyetértek, hogy ez probléma lehet, a saját profi csapatunk számítógépes csapatunk is részt van a munkában. És mindenkit szeretnék meghívni, szeretnék bátorítani, hogy jöjjenek el az említett konferenciára, hiszen a célja pontosan az, hogy mindenki lássa az összefüggést a kísérleti tevékenység és az aktivitás között. Köszönöm szépen érdeklődésüket, remélem, hogy semmit nem hagytam ki, de egy kérdés, elnök asszony kérdése a jelentésekre vonatkozott, és hogy a tavaly áprilisi az egyetlen. Nem, többet írtam, és a Világbank is az Európai Bizottsággal karöltve írt egy jelentést. Az egyik lényege az, hogy a kitettséget, a sebezhetőséget pénzügyi, pénzügyi impulzusok révén csökkentsék, egy másik pedig a korai riasztó rendszert eh, vezetné be a kelet-európai gyermekek számára. Tehát egy nagyon összefogott eh, dologról van szó, megpróbáljuk az összes eh, adatot kiértékelni, amelyhez csak hozzáférhetünk, hogy támogassuk a romák befogadására irányuló intézkedéseket. Nagyon fontos, hogy együttműködünk és nagyon fontos az, hogy a nemzeti stratégiák európai szinten is összehangolásra kerüljenek. Bizottságként át fogjuk világítani a projekteket, hogy a lehetőleg megfelelőbb módon tudjuk megoldani a romák befogadásának problémát. Nem tudom, hogy most kollégáim közül szeretne -e valaki valamit hozzáfűzni, de még egy dolog nekem is eszembe jutott. Néhány más kísérleti projekttel karöltve végeztük ezt a projektet. Megnéztük, hogy a romák származási országaiban milyen sikeres projektek vannak. Tehát ez eltér a jelen pilóta kísérleti projektől. Nem tudom, hogy a kollégák szeretnének-e valamit mondani. Ha nem, akkor nekem van egy kérdésem. Most a jövendő rendeletről tárgyalunk. Felmerül az a kérdés, hogy kik a partnerek, milyen legyen a viselkedési kódex, és a roma, romák egy kisebbség. És számos országban ez szociális, gazdasági, politikai, személyes téma. Mi pedig abból indulunk ki, hogy az operációs programokban is jelen lesz a romák témája. Ezért szeretnék garanciát kérni önöktől, hogyha tárgyalunk partnerségi megállapodásokkal, olyan országokkal, ahol releváns az ügy, akkor ez is napirenden lesz. A Regi Bizottság napirendjén lesz. Nem tudom, hogy a bizottság eh, mennyire folyik bele a nemzeti roma stratégiákba. Tehát a jövő költségvetése tekintetében mennyit szeretnénk eh, adni? Mennyire szeretne az Európai Unió hozzájárulni ezen kihívások megoldásához? Tehát a bizottság a tagállamok szintjén ezzel foglalkozott. Köszönöm szépen. Azt tesszük, hogy tudatosítjuk a kérdést, tartunk továbbképzést a saját embereinknek, hogy hogyan tárgyaljanak. Ez egy nagyon célorientált továbbképzés. Másik kérdés a szociális befogadás, de itt egy nagyon célorientált tréning intézkedések, továbbképzési intézkedések vannak megnézzük, hogy milyen szükségletek vannak az országokban, és hogyan lehet, hogyan próbálják az egyes országok integrálni, befogadni a romákat. Azért vagyok itt, hogy erről beszámoljak. Nálunk a főigazgatóságon belül van egy kompetencia centrum, és itt horizontális módon foglalkozunk a roma témával. A mi feladatunk az, hogy összekössük az érintetteket, hogy garantáljuk, hogy ez a téma az összes programban megfelelő súlyjal jelen van. Tehát a kollégáim vizsgálják a, progr a programokat, és megpróbálunk gondoskodni arról, hogy a különféle nemzet és regionális dokumentumokban jelen legyen a roma problematika. Köszönöm szépen. Nem látok senkit, hogy kiáltana, hogy megjegyzéseket tenne, akkor nagyon szépen köszönöm. Akkor kapcsolatban maradunk bár milyen esetben, kedves kollégák, az utolsó napi rendi pont a következő ülés február 19-én lesz, és ezzel szeretném berekeszteni az eszmecserét. Köszönöm. Akkor befejezte az egész.